Ezzel meg is nyitom a mai délelőtti ülést. Az első napi rendi pont a közös vita a kül- és biztonságpolitikáról és védelmi politikáról. Különböző pontok vannak, amelyeket meg fogunk ma vitatni és tárgyalni. A bizottság alelnökének, a külügy és biztonságpolitikai főképviselőnek a nyilatkozatát hallgatjuk majd meg. Beszélünk majd a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság és védelempolitika lesz napirenden. Beszélünk az Szíriáról és az Asrafi menekültáborról, illetve beszélünk az egyiptomi kisebbség üldözéséről, keresztény kisebbség üldözéséről, üldöztetéséről. Beszélünk majd a közös kül- és biztonságpolitika fő opcióiról, miután hatályba lépett a Lisszaboni szerződés, az követő időszakban. Az Európai Unió különböző szintű szervezésről is szó lesz. Ha megengedik, néhány szót szólnék. Ugye hétfőn volt az Európa nap, ma közös Európánk közös kül- és biztonságpolitikát igényel. Nagy kihívásokkal nézünk szembe, nem csak a válságról van szó, amely Európába is begyűrűzött, importálódott. Fel kell készülnünk az ilyen problémákra, válságokra. Európán kívüli válsághelyzetekkel is foglalkozunk, el nem csak az Európán belüli problémákkal. Emellett nyugtalanság van Bahrányban, Szériában, zavar, zavargások, Tunéziában, másút is. De a keleti szomszédainkról sem szabad elfelelkezni. Mm, pár napja élet belépett az Euronest. Itt van a diplomáciai szolgálatunk is, amelynek kifelé hatékonyan kell fellépnie, hiszen a mai világ problémáit nem lehet csak az Európai Unióból megvizsgálnunk, megközelítenünk. Komoly európai kül- és biztonságpolitikát nem folytathatunk úgy, hogyha nem vesszük figyelembe a világpolitikai eseményeket. Aktívnak kell lennünk gazdaságilag és politikailag. Catherine Ashton asszonyt szeretném felkérni, hogy tartsa meg bevezető előadását. Thank you very much, Mr. President, and this will be... Köszönöm szépen, Elnök úr, ez három hozzászólásom közül az első. Ma délelőtt háromszor fogok szólni itt a házban. Azzal kezdeném, hogy az én eh, véleményemet, jövőképemet megosztom önökkel. Néhány részletre is kitérek azokkal az ügyekkel kapcsolatban, amelyeket a tisztelt képviselők szintén felvettek a napirendre. Tudom, hogy önöknek mennyire fontosak ezek a kérdések. De hadd kezdjem a következővel szomszédos országokban viharok vannak. Teljesen mindegy, hogy a változás szeleinek nevezzük őket, az arab tavasznak vagy másnak. Nem tudjuk, hogy mikor zajlanak majd, hogyan végződnek ezek a folyamatok és mivel. A várakozásaink megvannak, reménykedünk abban, hogy ezek a forradalmak valóban eredményt hoznak. Érdemes volt életet és vért áldozni ezeknek az embereknek, és reméljük, hogy le tudják majd küzdeni a gazdasági problémákat. Az észak-afrikai és az arab világban tapasztalt forradalmak komoly kihívásokat jelentenek, de olyan lehetőségeket is adnak, amelyeket nem szalaszthatunk el. Két alapelvnek kell mindig is alátámasztani a mi munkánkat. Az egyik az az, hogy Európában mindannyian tudjuk azt, hogy mennyire hosszú és mennyire fájdalmas a szabadsághoz vezető út, hiszen a 20. századi liberális demokráciákhoz vezető utunk magunknak is nagyon nehéz volt konfliktusból született az Európai Unió, és sose felejtjük el, hogy mennyire fájdalmas az, amikor a demokrácia nem működik. Ehhez még hozzá tehetjük az európai birodalmak történelmét, és azt hiszem magunkban nézhetünk még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy a demokrácia a civilizáció előrehaladásának szükséges alapja. A demokrácia természetesen a szavazásról, a választásokról szól, de ennél sokkal több. Ezt megtanultuk a magunk módján Európában. Megtanultuk a saját bőrünkön, hogy a jogállamiság, a szólásszabadság, az emberi jogok tisztelete, a független igazságszolgáltatás és közigazgatás elengedhetetlen feltétel. A tulajdonhoz való jog, a szabad szakszervezetek szintén fontos feltételek. Tehát egy demokrácia nem csak a kormányok változásáról szól, hanem a megfelelő hozzáállás, a megfelelő intézmények kialakításáról. A felületes demokráciák hosszú távon nem működnek. Az, hogy az emberek szabadon választanak, és a kormányt így, a kormány személyeiről így dönthetnek, nem marad meg sokáig, hogyha nincsenek mély gyökerei. Egyetlen egy ország esetében sincs gyors megoldás, rövid távú megoldás ami gyorsan megteremtené azt a világot, amit mi annyian szeretnénk látni. És közben a vallási intolerancia is árnyékot vet mindezekre a folyamatokra. Emlékezzünk az egyiptomi eseményekre. Nagyon könnyű ilyenkor az emberek félelmére játszani és káoszt okozni. Tisztelt képviselők, a hit és vallás szabadsága olyan egyetemleges emberi jog, amelyet mindenütt a világon meg kell védenünk, és el kell ítélnünk mindenkit, aki a vallási meggyőződést elnyomásra használja fel. És támogatni mindenkit, aki a toleranciáról szól, Szíriában, Pakisztánban, Egyiptomban vagy bárhol máshol. Európának döntéseket kell hoznia. Ha körültekintünk a szomszédságban, készen kell állnunk arra, hogy szembenézzünk ezekkel a kihívásokkal. Én több száz kijelentést, beszédet tarthatnék, meg is teszem, eh, elítélek, követelek, sürgetek, és így tovább. De a szavak mellett a cselekedeteknek is meg kell lenni, különböző formában. Kezdjük először a szankciókkal. Olyan rendszerekkel szemben vezetünk be szankciókat, amelyek nem becsülik állampolgáraik életét, ahol a rendőrség, a biztonsági szolgálatok legyilkolják az embereket. Szíriával szemben tegnap vezettek be szankciókat, fegyverembargót, a vagyontárgyak befagyasztását, illetve 30 nagyon fontos személy esetében utazási tilalmat is bevezettünk. Legyünk nagyon őszinték és egyenesek. Én a szíriai külügyminiszterrel így tárgyaltam tegnap, és elmondtam, hogy ami Szíriában történik, a demokráciára irányuló törekvés nem egy külföldi megszervezett támadás. De a rendszer elveszti a legitimitását, elidegenedik az emberektől és a nemzetközi közösségtől is, ha így viselkedik. A felkelések erőszakos elnyomása olyan korszak eszköze, amely már a múlté. Ebben a házban, az Európai Unión belül is az foglalkoztat bennünket, hogy a dírai lakosok sorsa mi lesz, vagy bányászi lakosok sorsa mi lesz, ahol nem engedik be az ENSZ-et, vagy például Hama városába, ahol bevonultak a tankok. Elnök úr, nem fognak a lakosok a tankok előtt meghajolni. Mi azt követeljük ettől a rezsimtől, hogy változtasson, és most változtasson. Moalla miniszter úrral, a szíriai külügyminiszter úrral a tegnapi beszélgetésünk során elmondtam, hogy a humanitárius szervezeteket azonnal be kell engedni, mindenféle korlátozás nélkül, és a médiát is. Csak ekkor lehet segítséget kérni. És elnök úr, gondoljunk a keleti szomszédságra, Fehér Oroszországra, Lukasenko elnök úr, a tavaly decemberi elnökválasztásokat nem használta fel arra a célra, hogy egy nyitottabb, európai, demokratikusabb társadalmat hozzon létre. Nem, hogy nem ragadta meg ezt a lehetőséget, hanem erőszakot használt a békés tüntetők ellen, meg sokszorozottak a politikai foglyok. Ez azt jelenti, hogy ő kimutatta, hogy nem becsüli semmire a jogállamiságot és a demokráciát. Én találkoztam a foglyok, politikai foglyok családjával, és láttam, hogy nincs semmi más lehetőség a szankciókon kívül a rezsim kulcsfontosságú szereplőit kell célozni Lukasenko elnök úrral egyetemben. És emellett sokkal komolyabb támogatást kell nyújtanunk a civil társadalomnak, és az emberek közötti kapcsolatokat kell segítenünk. És aztán a közvetlen fellépésünkről. A Esrafi menekültáborban, ami április 8 történt, elítélendő és én nagyon komolyan el is ítéltem, most is így gondolkodom. Az a meggyőződésem, hogy nagyon erős, nagyon határozott EU fellépést kell, EU e fellépésre van itt szükség. Az elnök úrnak írtam, és tegnap is beszéltem vele. Én nem kérdőjelezem meg Irak szuverenitását a saját területén, de kötelessége a kormánynak az Asafi tábor lakóinak jogait megvédeni. Vizsgálatot követeltem, alapos és független vizsgálatra van szükség, amely kideríti, hogy pontosan mi is történt de ahogy tudják a tisztelt képviselők, azokból a levelekből, amelyeket mi kaptunk ebben a házban is, a házon kívül is, nincs itt egyszerű megoldás. Több lehetőségről is tárgyalunk a hosszú távú megoldása kapcsán az ENSZ vezetésével, de minden esetben komoly kihívásokkal nézünk szembe. Én nagyon hálás vagyok ennek a háznak a munkájáért, azoknak a képviselőknek a munkájáért, akik elutaztak a táborba, ezt a külügyek, külügyi tanácsban is el kell, napirendre kell venni ezt a témát, és az ENSZ menekültügyi főbiztosával is folyamatosan tárgyalni kell róla. Az iraki követ ismeri az én véleményemet, tudja, hogy számomra mennyire fontos ez a kérdés. Hölgyeim és uraim, nagyon óvatosan kell eljárnunk, hogy a helyes lépéseket tegyük meg. A vizsgálat és a tábor lerohanások elítésére nagyon fontos. Jemenben Szalály elnök úr megint hezitált. Én nem, nem régiben beszéltem vele, és elmondta, hogy milyen tárgyalásokat folytatott az ellenzékkel, illetve milyen javaslatok fekszenek az asztalon. Én elmondtam neki, hogy tudja, hogy mit kell tennie a saját országa érdekében, és kértem, hogy ezt tegye meg. Az öbölben a Bahreini királlyal is találkoztam, és az ottani kezdeményezésekről tárgyaltunk, a Korona Herceg által java- megtett javaslatokról. Én azt kértem, hogy folytassák ezt a párbeszédet. Az erőszak alkalmazása sehol nem a válasz. Tisztességes és igazságos pereket kell lefolytatni, a halálbüntetést pedig el kell kerülni minden alkalommal. Elnök úr, minden esetben arról van szó, hogy az Európai Unió közvetlenül fellép. Az általunk gyakorolt nyomás, a mi megközelítésünk őszintesége a fontos. Ez nem illúzió, ne aggódjanak, én nagyon világosan fogalmazok minden egyes vezetővel szemben. Elmondom, hogy minek kell megtörténnie, és ezt ennek a háznak a támogatásával, illetve a külügyi tanácsnak a támogatásával teszem. A 27 tagállam áll mögöttem. De természetesen Líbiáról is szólni kívánok. Vannak képviselők, akik azt kívánják, hogy bárcsak erősebb védelmi és biztonságpolitikánk lenne. Én nekik ezt tudom elmondani. Az elmúlt hónapokban láttuk, hogy már mekkora utat tettünk meg, de persze azt is látjuk, hogy még mekkora út áll előttünk. Ettől függetlenül együtt léptünk fel, és megszerveztük a humanitárius támogatást, az ENSZ kérésére készen álltunk fellépni, erőforrásokkal csatlakoztunk a segítségnyújtáshoz szerte Európában. Ugyanúgy, mint amikor a haiti földrengés bekövetkezett. Katonai kórházakat telepítettünk, a civil, civilek és a katonák egymás mellett dolgoztak ennek a katasztrófának az esetében is. Ne értsenek félre engem. Tudom, hogy a humanitárius segítségnyújtás nem politikai jellegű, és hogy nem kockáztathatjuk ezeknek az embereknek az életét. Az életek megmentésekor gyakran csak a katonaságnak vannak olyan eszközei, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a humanitárius segítség megérkezzen a helyszínre, és az infrastruktúra működőképes legyen. Ezért, hogyha az ENSZ felkér minket, készen állunk a segítségnyújtásra. De tisztelt képviselők, sokkal gyorsabban és intelligensebben kell lépnünk. Én vagyok az első, aki beismeri, hogy sokkal többet kell még tennünk. Erről majd később fogok szólni ma délelőtt. A NATO-val folytatott együttműködés is javul, a műveletekről kapcsolatos információkat megosztjuk, megosztjuk egymással, ez az első alkalom. Pénteken Rasmussen főtitkár úrral közösen elnököltem a Biztonság és Politikai Bizottságot. Ez volt az első vita Líbiáról, amelyet így közösen elnököltünk. Az Afrikai Unióval, Zsomping elnök úrral, Amamusa úrral és utódjával az iszlám konferencia szervezetével is együttműködünk, az ENSZ különleges megbízottja is részt vesz ezeken a tárgyalásokon. Bank al-Hadi úr, Ban ki úrral is beszéltünk, az egyiptomi eseményekről, a kairói találkozó után pedig a római találkozó következett. Arról beszélünk, hogy hogyan tudunk Líbia jövőjének kialakításában részt venni? Hogyan tudjuk a független intézményeket támogatni, a választások előkészítését segíteni? Hogyan tudjuk a fiatalokat és a nőket bevonni Líbiában ebbe a munkába? A csapatom vezetője azt mondta nekem, hogy ez az első alkalom, hogy az alkotmányról beszéltünk olyan szavak, olyan érvek jöttek elő, amelyeket, amelyekkel ezek az emberek még soha nem találkoztak. A rezsim végével kapcsolatban legyünk világosak, Gaddafinak távoznia kell, vége a hatalmának. Az a szándékom, hogy Bengáziban egy hivatalt megnyitok annak érdekében, hogy jobban tudjuk megvalósítani a támogatást. Ezt beszéltük meg az ott élő néppel. Szeretnénk a civil társadalmat támogatni, az átmeneti tanácsot, nemzeti tanácsot, Sabril urat, nagyon sok tanácskozást találkozót folytatunk vele, szeretnénk a biztonsági ágazatot megreformálni. Mert az emberek elmondták, hogy mire van szükségük. Talán a képviselők nem fognak eh, megdöbbenni az oktatás, az egészségügy, a határellenőrzés biztonsága. Erre van szükség, amit nekik tudunk adni, és ezt akarjuk nekik adni, és erre van szükségük. És bármit teszünk is, nagyon fontos, hogy az emberi jogok mindig ott lebegjenek szemünk előtt. Tisztelt képviselők, van egy új szomszédsági politika, más szintű ambíció és más szintű vízió. Nagyon fontos tehát az elszámoltatotosság. Az EU és a szomszédság, szomszédok felelősek azért, hogy a kötelezettségeiket betartsák. El kell számolniuk az országoknak, a szomszédainkban élő népeknek, az Európa népeinek. Arra kell alapozni, amiről beszéltünk, mobilitás, piachozaférés és pénz, három M angolul. Mobility Market Money. De néhány dolog nagyon fontos. És támogatni kell ezeket az országokat ebben a tekintetben. Egyik példa, ami a mobilitást illeti, a fiatalokat. Ezek fiatal társadalmak, ahol a fiatal emberek nagyobb lehetőségekre vágynak. Az Európai Parlamentnek központi szerepe van. Garantálni kell ezeket a lehetőségeket a fiatalok számára, hogy valóban tanulhassanak Európától. És a tagállamokra együtt kell működni biztosítani kell az utazási, tanulási lehetőséget. Az üzletasszonyoknak, férfiaknak is lehetővé kell tenni, hogy értékesíthessék szolgáltatásaikat, termékeiket. És gyakorlatilag vannak olyan tagállamok, amiknek, amelyeknek hosszú távú kapcsolatok vannak, történelmi kapcsolataik. De most ezeket a lehetőségeket még inkább előtérbe kell helyezni a piaci hozzáférése kapcsolatban. Tudjuk, hogy hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy a gazdasági növekedést elősegítsék és segítsük is a gazdasági élénketést. Mindenki tudja, hogy milyen hatással volt a válság ezen országokra. Néhány ország ránk számít, mint fő exportpiaca és az importjuknak a forrása. Lehetővé kell tenni ezeknek az országoknak, hogy továbbfejlesztessék piacaikat. Ez valódi változást jelentene. Nem csak a, piacka, a piacokat kell megnyitni, hanem az a kérdés, hogy hogyan tudják betartani a szavanyokat, hogyan férnek hozzá a piacainkhoz. Ez leginkább a KKV-kra is igaz. Politikai akarat kell hozzá, elszántság, hogy támogassuk őket, el kell kötelezni magunkat amellett, hogy piacainkat hozzáférhetővé tesszük. Tisztelt képviselők, ez egy igazi kihívás. Igazi kihívás bármilyen értelemben. Kihívás a gazdasági ö, válság idején. Ez egy olyan kihívás, amelyhez fel kell nőnünk, mert ha nem így teszünk, a szomszédaink gazdaságainak kudarca közvetlen hatással lesz ránk. Az M a pénz vagy a források. Nem csak a közvetlen támogatás fontos, ez is fontos, hanem mit lehet elősegíteni. Tartottunk már vezető tisztviselőkkel közösen, nagy pénzügyi intézmények munkatársai közösen egy találkozót, amelyen arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne hozzájárulni ezen országok gazdaságának fellendítéséhez és a, a meglévő forrásokat hatékonyabban kell felhasználni. Tunéziában nagyon fontos ez. Eszabeszi miniszterelnök úr beszéde a televízióban azt hiszem, hogy segít bennünket abban, hiszen július 21-én lesznek ott választások, de elismerte, hogy milyen problémákkal néz szemben az ország. A gazdasági növekedési ráta 0 és 1 százalék közötti. Garantálni kell támogatást Tunéziának, gazdaságának, civil társadalmának, és ez azt jelenti, ne csak hosszú távon gondolkodjunk. Ne csak arról beszéljünk, hogy mennyire fontos egy új stratégia, fontos az, hogy mit teszünk ma és most, és hogyan segítjük Egyiptomot, Tunéziát és a többieket. Éppen most. Hiszen költségvetési nehézségekkel néznek szembe. Éppen ezért a pénzügyi intézetekkel, a tagállamokkal közösen tárgyalásokat kezdtünk meg, hogy megnézzük, hogy hogyan lehetne ezeknek az országoknak segíteni, hogy birkózzanak meg az adósságállományjal, tönkrement a turizmus, a gazdaság nem működik. Tehát tisztelt képviselők, értsék meg, hogy itt van egy azonnali, sürgős feladat, és van persze hosszú távú stratégia, de mind a kettőre szükségünk van ami Egyiptomot illeti. Háromszor jártam az elmúlt hetekben ott, és nagyon sok időt töltöttem a fiatal, Tahri, Tahir térbeli fiatal vezetőkkel sok időt töltöttem. Kiváltképpen a nők erősebb hangot szeretnének hallani, hiszen azt ígértek nekik Egyiptomban. Elnök jelölt hölgyel is találkoztam, aki szeretné megmutatni, hogy a nőknek van ilyen szerepük Egyiptomban is. Nagyon sok kormány miniszterrel beszéltem, és hat adjak egy példát. A tervezési miniszter ő épületeket, házakat szeretne építeni az embereknek. Van egy nagy jövőkép, egy látomás, egy álma. Húsz éven belül egy milliárd házat akar építeni. De tisztelt képviselők, ezeket a nagy álmokat, akikkel együttműködünk, ezeket le kell fordítani mindennapi munkánkban arra, hogy hogyan segíthetjük őket ebben. A képzés, oktatás integrálása, az infrastruktúra fejlesztése, a lakásprogramok köré épített programok, a KKV-k támogatása, a UN Women-ek egy, együtt kell működni az ENSZ nőügyi bizottságával. A lakásügy sokkal szélesebb ügy, mint csak házak építése. Gazdasági, szociális, sokkal nagyobb álmokat öm, nagy álmokat szülnek az egyiptomi emberek. Segítsük őket ezek megvalósításában. Alábbi az egyiptomi külügyminiszter együtt szeretne működni velünk a közel-keleti békefolyamat lendítésében. Szeretné megerősíteni a kapcsolatokat. Szeretne minket partnernek tekinteni, hogy együttműködjünk sikeresen a régióban. Tisztelt képviselők, nagyon sok kihívással kell a következő hónapokban, években Egyiptomnak szembenéznie. Segítenünk kell őket minden kihívásnál, minden lehetőségünket, szakértelmünket, kapcsolatainkat a rendelkezésükre kell bocsájtani. Így lehet őket segíteni. Mindig is azt mondtam ebben a házban és másút is, hogy az Európai Külügyi Szolgálat egy olyan erő, ami a konfliktus kezelésére is alkalmas. Azért mondanám el, hogy a szerbiai, koszovói helyzetben fontos a szerepünk. Az ENSZ szavazatunk, amivel rendelkezünk az ENSZ-ben, ez is fontos szerepet játszik. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a boszni vezetőket szeretnénk arra kérni, hogy most már ne csak a földet nézzék, ne csak a saját közösségüket, nézzenek már egy kicsit a saját házuk táján túl, próbálják így alakítani a jövőjüket, lássák az EU beli perspektívájukat. Nagyon fontos a közel-keleti béke folyamatban betöltött szerepünk. A képviselő urak és hölgyek tudják, hogy a stabilitás úgy érhető el, ha béke alakul ki a közel-keleten. Azt gondolom, hogy évtizedeken keresztül ez a probléma foglalkoztatott minket. Mi a kvartettet új erővel láttuk el. Februárban volt egy kvartettülés, aztán a küldöttek együttműködtek az izrael és palesztin tárgyalókkal, és először van arra lehetőség, vagy volt arra lehetőség, amióta létrehozták a kvartettet. Lesz, akartam, hogy legyen áprilisban egy másik vezetői ülés nagyon fontos álláspontunkat egy fő üzenetben megfogalmazni. Továbbra is abban hiszek, hogy a tárgyalás a megoldás kulcsa. Lesz egy más küldötti ülésünk ebben a hónapban. Nagyon is támogattam a palesztin államépítést. Az adhok kapcsolatartó bizottságülést mi tartottuk április 13-án. Szelemfáját, úr dicséretét hallottam, hiszen kiváló munkát tudott elérni az oktatás, emberi jogok, jogállamiság, egészségügy, szociális védelem területén, ami elegendő ahhoz, hogy működő kormány jöjjön létre, ez a világbank véleménye is. És elismertem, hogy mennyire fontos a palesztin megbékélés Abbas segítségével. Abbas elnök segítségével. Egy olyan lehetőség van, amelyet igazából Euró, az Európai Unió már évek óta kérte ezt a megoldást. Tisztelt képviselők, mi történik? Hát az egységre teszünk erőfeszítést. Ez alapvető fontosságú a két állam megoldása elérése érdekében. Abbas elnök úrral szoros kapcsolatot tartok, Fayed úrral, az Arabigával, Egyiptommal, az USA-val, Izraellel. Állandó kapcsolatban állok. Erőszakmentesség, az államépítés folytatása, és a meglévő kötelezettségek betartása. Ez mind nagyon fontos. És ezeket az erőfeszítéseket valóban az eredmények alapján kell értékelnünk. Én hiszem, hogy Izraelnek a palesztin hatóság kezébe kell átadni a lehetőségeket. Álláspontok a Hamasza kapcsolatban nem változott, Izrael biztonsága kulcsfontosságú mindenki számára, és szeretném elmondani, hogy nem gondolom, hogy a flottilla az igazi megoldása, gázai humanitárius helyzet megoldása. Kétszer jártam ott, kedves képviselők, borzasztó nyomorúságban élnek ott az emberek, szeretnék, hogyha hozzá tudjanak férni, <clears throat> a, tehát szeretnék a gazdaságot felendíteni. Az ottani helyzet őszintén, kivetképpen a gyerekek számára szörnyű, borzasztó. Javaslatokat fogalmaztunk meg Izrael számára, hogy ezt a lehetőséget garantálják. Szeretném, ha a gázai embereknek lenne jövőjük, de szeretném, hogy legyen lehetősége egy fiatalembernek, hogy hazamehessen a ez a, ez a fiatalember, és találkoztam. Tisztelt képviselők, Európa tapasztalata arra tanít, hogy az igazi demokrácia szükséges alapja a türelem, a jólét, a békének. Észak-Afrikában, az arab világban ezt a célt nem lehet gyorsan elérni, sem hátralépéssel, Igazi demokráciaépítés az egyetlen útja módja annak, amely lesz a célállomást, a békét, jólétet, biztonságot el lehet érni. Van tapasztalatunk, amelyel segíthetünk a többi országot is, hogy utazások vége valóban ez a célállomás legyen. Nagyon fontos a demokrácia, amely lehetővé teszi, hogy forrásainkat arra használjuk fel, hogy kiváltképpen a fiatalokat segítsük abban, hogy aktív politikai életet éljenek, elősegítsék a politikai fejlődést, Segíteni kell az embereknek azt, amit önök tisztelt képviselők megtettek maguk is már. Ki kell alakítani azt a politikai folyamatot, amely segítségvel létejönnek a politikai pártok, a civil társadalom, a mély gyökerek, amelyek valóban a demokrácia virágzásának letéteményesei. Amikor ezekbe az országokba jár, járok, nem arról van szó, nem a kormány megválasztása fontos, hanem az a lehetőség, hogy ki is lehet rúgni akár a kormányt. Tehát ez egy alapvető feltétel a demokráciának. Nagyon jó tudni, hogy az ember a szavazó céduláját egyszer, kétszer, háromszor, négyszer arra is használhatja, hogy megváltoztassa a kormány összeállítását. Ez nagyon fontos. Ez csak úgy lehet elérni, hogyha mélyen gyökerezik és virágzik a, a demokrácia. Mi történt az elefántcsontparton? Ez nagyon fontos. Aztán látjuk, hogy Mótára végül is elfoglalta helyét abban a, a szerepünk, az jelentős volt ebben a folyamatban, hiszen támogattuk ezt a folyamatot. Nagyon jó látni a nigéria választások eredményét. Good luck, John, good luck Jonathan valóban megválasztása került rendesen. Nagyon jó, hogy a demokrácia ott is elkezd virágozni Nigériában. Ezt kell támogatnunk. Tisztelt képviselők, a változás nem mindig segíti elő a fejlődést, de a fejlődés mindenképpen igényli a változást. Ez azt jelenti, hogy elszántabban kell fellépni. Néhány dolog, amit leírtam, az azt követeli meg, hogy lépjenek fel a tagállamok, lépjen fel a bizottság. Sok esetben az önök támogatása is szükséges. És arról kell döntenünk, hogy mindannyian szerepet vállalunk. De ha csak akkor tesszük, amikor a média reflektorfényen ránk irányul, hát akkor kudarcot fogunk vallani. Hosszú távon itt kell maradnunk, és elszántnak kell lennünk a szomszédainkkal kapcsolatban. Kötelezettséget kell vállalni. Nem elég, hogy elindítjuk őket a demokrácia útján, végig kell vinni őket a demokrácia befejezését vagy beteljesítését illetően. Három kiváló jelentés készült, köszönöm a jelentéstevőknek, majd később szorok erről. Egy női antropológus, Margaret Mead, akit nagyra értékelők, azt mondja, sosem kételkedj abban, hogy egy kis csoport elkötelezett polgárok kis csoportja ne tudná megváltoztatni a világot. Csak ilyen emberek változtatták meg a világot eddig. Uh, thank you. Thank Köszönöm szépen, Lady Ashton. Szeretném kollégákat arra emlékeztetni, hogy a bevezető nyilatkozattól eltekintve Lady Ashton esetében három jelentést vitatunk meg. Albertini, Guattieri kollégáki és Muniz de úr Kiza asszony jelentését is megvitatjuk, és ne feledjük, hogy a hétfői szavazásunk alapján kiegészítettük a napirendet keresztények elleni erőszakkal, tehát ezt is rendet tűztük a három jelentés mellett. A politikai pártok nevében a József Doll, a néppárt elnöke kapja meg a szót. Tisztelt alelnök asszony, tisztelt főképviselő asszony, kedves Katrin Áston, kedves kollégák! A külpolitikát a többi kevésbé békés forradalmak határozzák meg több országban, a mediterrán szomszédságunkban. És nemrégiben egy szimbolikus esemény következtében a terrorizmus elleni küzdelemben véget ért a Bin Laden éra. Hol van Európa helye mindebben? Valóban jelenlévő, elkötelezett, jó szándékú, jókaratú szereplők vagyunk, igen, azt gondolom, hogy az ENSZ égisze Líbiában végrehajtott művelet néhány európai állam és kormányfő irányításával és kezdeményezésével bemutatta az, hogy Európa valóban nehéz helyzetekben, ha akar, tud reagálni. De valóban nélkülözhetetlen nemzetközi szereplő vagyunk-e? Valóban gazdasági befolyásunkhoz mérhető-e? Amúgy ez a nemzetközi hatásunk nem. Európa továbbra is egy kis törpe, vagy egy kis bolhácska politikai és geostratégiai szempontból. Annak ellenére, hogy az európai közömény sokkal többet vár el tőle. Európa a mediterrán térséget segített annak stabilitását, de az emberek jogosan követelik szabadságukat, politikai szabadságukat, és elmenekülnek az országokból, mert nincs reményük gyermekeik és saját jövőjük szempontjából. Nem lesz méltó, élhető jövőjük. A humanitárius válasz, amelyet adunk, az nagyon jó. Tisztelt alelnök asszony, tisztelt főképviselő asszony, azt hiszem, hogy ennél többet kell tennünk. Levontuk-e a tanulságokat ebből a tapasztalatból? Szeretném hinni, hogy igen. Sokkal rosszabb az, hogy ami a bevándorlók áradatát illeti, akik a partokat elárasztják, Hát az az igazság, hogy eléggé megosztottak az országaink, nagyon sok ember életét is veszített, azt tudjuk, hogy hányan. Na, megosztottság, viták, veszekedés, cívódás jellemzi az mi kontinensünket. Sőt, van, aki a Schengen egyezményt kívánja felfüggeszteni, amely egy központi vívmánya az európai közösségnek. Méltó ez Európához? Értékeihez? Elveihez? Idája? Szerintem nem az én frakcióm a néppárt nem hisz ebben, én sem hiszem, és szerintem ebben a tiszteletházban a legtöbb kolléga sem hiszi, hogy ez méltó cselekvés. Kedves kollégák, ha ma délelőtt a főképviselő a vitát folytatunk, az azért van, mert a Lisszaboni szerződés értelmében Európának egy hang és egy arca kellene legyen. Itt van ez idő arra, hogy nekilássunk a munkának végre. Nyilván választani kell. Mik a prioritásaink? kapcsolataink a keleti és mediterrán térségbeli országokkal, a terrorizmus elleni küzdelem, a közel-keleti béke folyamat, a kereskedelmi politika, vagy mind egyszerre, ez mind prioritás, ez nem könnyű. Kik a kiemelt partnereink? Az USA, a feltörekvő országok, vagy esetleg mások? Hogy lehet a legjobb eredményeket elérni? hogyha a tagállamokra bízzuk a politikai feladatokat, ahogy már 60 éve, vagy pedig ha egy egységes fellépéssel tudjuk ezt elérni. Hölgyeim és uraim, ami külügyeket illeti, a biztonságot és a védelmet, a megoldás az nem több kormányköziség, hanem több Európa. Nem nemzeti egókból állunk, hanem nagyon jó lenne európai szinten hatékonyabban fellépni. Kedves Catherine Ashton, akkor lesz csak stabil külpolitikánk és biztonságpolitikánk, hogyha mindent megteszünk annak érdekében, hogy néhány jól meghatározott célt követünk. 2011 szerintem a mediterrán térség, a terrorizmus elleni küzdelem és a béke folyamatban történő áttörés éve kell legyen. Ha Európa képes lesz kulcsfontosságú szereplő lenni, akkor talán elfeledjük ifjú kori bűneit. Második János pápa azt mondja, ne féljen, Lady Ashton, négy milliárd eurót tudtunk önnek megtakarítani. Kérem szépen, tessen már javaslatokat, használják fel, ne küldje vissza a tagállamoknak ezt a négy milliárd eurót, amit önnek megspóroltunk. Thank you very much. Köszönjük szépen, Dól úr. Most a szocialisták és demokraták nevében megadom a szót Martin Schulz frakcióvezetőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unióban ahol minden területen az újra nacionalizáció, az újra államosítás kezd teret nyerni. A Lisszaboni szerződés ki kéne használni arra, hogy egy új közös védelmi, biztonsági külpolitikát alakítsunk ki. Ha az általános vita kapcsán, amit most a főképviselőasszony jelenlétében folytatunk, elmondhatok valamit, akkor ez az lenne, hogy Gondoljunk vissza, hogy hogy kezdődött az egész. Már a kezdetek kezdetén voltak kormányok, amelyek az Európai Unió külügyminisztere címétől is elzárkoztak, hogy legyen egyáltalán egy ilyen poszt, amit most Catherine Ashton visz az adópolitikában, a belpolitikában, a szuverén külpolitikában is az alapvető sajátossága a nemzeti szuverenitásnak érvényesül, és nehéz ezt átültetni, áttenni az európai szintre, ez különösen érvényes a közös biztonság és védelmi politikára. Ehhez bátorságra van szükség, és a nehézségek vállalására. Ugyanakkor az Európai Parlamentben a főképviselőasszony jelenlétében azt hiszem más kérdést is fel kell tennünk magunknak, mégpedig azt, hogy mi az unió szerepe a külpolitikában, mennyiben vagyunk önálló szereplői a külpolitikának, a nemzeti, nemzetközi politikának. Olvasok cikkeket a főképviselő asszonyról, és ezek néha megletnek, mert Eston asszonyt azzal kritizálják, hogy nincs jelen ö, a saját politikai területén, és ezeket a kritikákat azokat fogalmazzák meg leginkább, akik az ön nemzeti külpolitikáját egyébként szeretnék külön lapra tenni az EU-étől, és nem szeretnének az EU-val még konzultálni sem, unilaterális döntésekben érdekeltek, és Európa szétszakításában. Nézzük meg a líbiai fellépést. Ritkán volt ekkora szakadás az Európai Unió külügyi fellépésében, pedig korábban is volt ilyen, amikor felmerült a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk Líbiához, akkor bizony nagyon különbözőt mondott éppen az ön hazája attól, amit az EU szeretett volna. Az Európai Unióban vannak olyan fővárosok, amelyek szeretnék a saját kül- és biztonságpolitikájukat teljesen külön megfogalmazni az EU-tól, és továbbra is a saját nemzeti külpolitikájukat érvényesíteni. Minél ö, nagyobbak a nemzeti külügyminisztériumok, ö, annál jobban látható ez a trend ön ma az Európai Parlamentben meg fogja kapni a széleskörű támogatást ahhoz, hogy azt mondja ezeknek az embereknek, hogy unilaterális érdekeiteket elfogadjuk, respektáljuk, de ez nem lehet az európai közös külpolitika fő csapása. Nektek is hozzá kell járulnatok valamivel a konszenzushoz. És én úgy gondolom, hogy létre kell hozni igenis Líbiában az EU külön irodáját, mert ön az Európai Unió ö, külön egységének a képviselője, az EU szintű külpolitikának megvan a saját jelentősége, sokkal hitelesebb lehetne ez, mint a tagállami külpolitika, és hogyha konkrét intézkedéseket akarunk megfogalmazni, mert ugye múlt ősszel is ez volt a probléma, amikor Líbiában óriási ö, ö, európai ö, fegyver exportőr kiállítást szervezett Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság, Olaszország, a Belgiummal együtt. Tehát ezek az országok szolgáltatják Katafinak a fegyvereket, amelyekkel szemben most föl kell lépnünk. Ilyenféle hitelességi problémákkal nézzük most szembe. Ha Európa hiteles szeretne lenne, lenni, akkor a demokrácia építését kéne legalább olyan eszközökkel, mint ez az irodanyítás megtámogatni, és nem fegyverexporttal Kathafinak. Nemzetközi együttműködésre van szükség az EU és más fellépők között, és végre le kéne szoknunk arról, hogy alávetjük a, a harmadik országok a diplomáciai és külügyi érdekeinknek és fegyverkereskedelmi érdekeinknek, hanem a világ nagy régiói közötti globális szemlélettel kéne fellépnünk, ezt kéne megszüntetni ahhoz, hogy ne legyen olyan megosztott a kül- és biztonságpolitikája az Európai Uniónak. Ön elmondta, hogy három dimenziója van a dolognak, a pénz, a mobilitás és a piacokhoz való hozzáférés. Szeretném, hogy ez három c is hozzátennének, koherencia, kongruencia és közös fellépés, magyarul kábetűk ezek. Mi ezt képviseljük a Szociáldemokrata frakcióban, és tudjuk azt is, hogy az együttműködés kezdeteinél tartunk csak, az az önhivatala és a mi szervezetünk közötti együttműködés kezdeteinél. Úgy gondolom, hogy ez itt a többségi vélemény. Önnek van egy kül és biztonságpolitikai víziója, ezt mi sokkal inkább fogjuk mindig támogatni, mint valaha is a tagállamok tanácsi felállásai. Köszönjük szépen, elnök úr, mondja az elnök, próbálja félbeszakítani. Ön egy egész kontinens diplomáciai képviselője. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk Guy Verhofstadt úr, a liberálisok és demokraták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Eston asszony, szombaton hosszadalmas ülésen vettem részt Kairóban az új miniszterelnök jelenlétében, Saraf úr jelenlétében, és ennek a találkozónak a következtetései számomra és hivatalosan is, miután már kétszer voltam Kairóban az utóbbi hónapok során, az, hogy nagy intenzív támogatásra lenne szükség, és különösen az egyiptomi kormány megtámogatására és le kéne már szoknunk a paternalista ö, igényeinkről és fellépésünkről. Az annak idején az amerikai Marshall terv tudja mennyi pénzt tartalmazott? A, az USA egy GDP-nek egy át 160 milliárd dollárt évente. És mi most miről beszélünk? egy milliárd euróról nem 160 milliárdról, hanem 1 milliárdról. És ezt is még csak 2013-ra irányoztuk elő, majd ha esetleg lesz rá lehetőségünk. Tehát ez ö, homokszem a tengerben. Azt várnánk öntől és a bizottságtól, és itt nyilván bizottsági pénzekről van szó, hogy ne beszéljenek annyit a szomszédsági politika megváltoztatásáról, erre is szükség van, de leginkább arra van szükség, hogy minél gyorsabban, dinamikusan, hatalmas költségvetési forrásokkal támogassuk meg ezt a fellépést, mert már az év végére el fog fogyni ez a pénz, és közben ellenforradalmat szerveznek Líbiában. Tehát konkrét költségvetési támogatásra van szükség ezen országok adósságának azonnali elengedésére. Erre szólítom föl önt, hogy ezt az irányt képviselje Egyiptommal szemben feltétlenül. Második üzenetem pedig Szíriával kapcsolatos. Legyünk őszinték, Esten asszony. Szíria katasztrófa, és amit mi csinálunk ott, az is katasztrófa. Nincs erre más szó. People massacred by tanks and by snipers every day egy arab Tiananmenről van szó. Itt 8000 embert ö, tartóztatnak le egy nap alatt, kínozzák őket a legbrutálisabb módokon, és ö, a Facebook hozzáférést megszüntetik, a saját népükre lőnek, a, sőt egymásra lövöldöznek a katonaság és Bashar al-Assad biztos szolgálatai. Tehát egyértelmű, hogy ami ma Szíriában zajlik, arra csak egy szót lehet alkalmazni, ez a Bashar al-Assad brutális elnyomása, a világ legkeményebb elnyomása. Mondjuk ki ezt nyíltan. Tehát mit tehetünk? Amikor uh, látom azt, hogy 800 embert ölnek meg, vetnek börtönbe minden nap, az EU közben azt csinálja, hogy 13 ember vagyonát befagyasztja. És még csak az aszadét sem. Ez, ez nevetséges, főképviselő asszony. Ez nevetséges, ezzel semmilyen nyomást nem gyakorlunk a rezsimre, nem fogják ettől megváltoztatni a hozzáállásukat. Az egyik testvérének, meg még a testvérének is a vagyonát befogyasztjuk, vagy mégsem. Itt több száz ember vesz részt az elnyomásban, erre a listára azonnal több száz ember nevét kéne fölvenni, hogy a nyomásnak valamilyen árnyékát elkezdjük gyakorolni. És akkor még ezen is ott vitatkoznak, és akkor azt adott magát, még föl se veszik a listára. Na, majd meglátjuk, hogy később majd mi lesz, majd ha váltat. Hát fogalmazzuk meg világosan a mai vitában, hogy azt kívánjuk öntől, hogy ön napokon belül Assadot is fölvegye a listára, és még több száz embert és ha nem történik semmi, akkor ne csak ezen 13-ak, hanem az egész család is valamennyi rokon teljes vagyonát fogyasszák be. 13 ember, mikor 800 emberet, öl, embert ölnek meg, az egész ö, családi oligarchát be kell fogyasztani. Tegnap ön találkozott a szíriai külügyminiszterrel, és elmulasztotta megint ezt a lehetőséget, a szankciókat keményebbé kell tenni, az Assad családot nem lehet szalonképességként kezelni az Európai Unióban, miközben az történik, ami Szíriában. És ön lesz majd emberek életéért felelős, hogyha nem lép föl. Elnök próbálja félbeszakítani a felszó. Ezt várjuk öntől, Eston asszony. Ön egyedül keresztül állíthatja meg eh, ezt az úriembert, a szíriai nép ö, szeme önre szegeződik. Nem holnap, hanem ma. Köszönjük szépen, Ferhofstadt úr. Most megadom Charles Tanak úrnak a szót, az Európai Konzervatív Reformisták képviseletében. Úr, elnök úr, főképviselő asszony, a legnagyobb fejlődés a külügyi szolgálat létrehozása volt, a legnagyobb lépés az utóbbi időben. És főképviselő asszony nagy nyomás alá került az erőfeszítések hiánya miatt. De bár ön csak annyira lehet ön hatékony, amennyire a tagállamok ezt megengedik. És ön vonakodik attól, hogy a saját kezdeményezési hatáskörét használja. Én ezt a megközelítést támogatom. Az EU globális eh, nehéz súlyú szereplő kíván lenni a diplomatikai, diplomáciai szintén, de közben meg egyhangon kell döntenie a 27 tagállamnak azért, hogy az érdekeiket meg tudják védeni, különösképpen a nagy tagállamok. Hát ez a fajta hibrid külpolitikai megközelítés eh, azt hiszem jól mutatja azt, hogy mi miért elleneztük az LKS létrehozását. Aláássa ez a nemzeti szuverenitás, nem, nemzeti szuverenitást. És most paradox módon úgy látszik, hogy a nemzeti szuverenitás ássa alá az EU globális ambícióit. Láthattuk ezt abból, hogy mi történik Líbiából. Az ECR az én frakcióm továbbra is konstruktív, az LKS-nek jó munkát kívánunk, reméljük, hogy valóban el tudja ezt végezni. Szeretnénk nagyobb elszámoltathatóságot látni és megfelelő költségvetést. Kiváló kinevezéseket tett ön, Eston asszony, de mégis meg kell kérdeznem öntől, hogy miért volt, elfogad, miért volt hajlandó elfogadni a bizottság javaslatát és aránytalan erőforrásokat az EU bővítésre, illetve a szomszédság politikára. Ez nem jól használja fel az adófizetők pénzét, sem a külpolitikai érdekeinket nem szolgálja. És most egy kérés. Először is a gázai ügyben főképviselő asszony tudna-e Törökországra nyomást gyakorolni, hogy hagyják abba ezt a provokációt, akkor, amikor Izraelben hatalmas feszültségek vannak, és újra támadják Gázából, és az iráni hadihajók újra ott vannak, hogyan próbálna a hogyan próbálná a Hamászt, Hamászt is bevonni valahogy a béke folyamatba? Ugye ez egy terrorista szervezet, a második pedig az Ásrafi tábor bezárása, ez a másik kérdés. A harmadik kérdés pedig elítélné-e teljes mértékben a bahátiakat Ugandában, ahol a homoszexuális embereket gyilkolnak meg? És Ferhostát túra kapcsolatban pedig el tudná ítélni én támogatom a stabilizációra törekvő lépéseit, illetve azt, hogy elítélte az egyiptomi keresztények meggyilkolását. De ugye Ferrostat úr felvetette, hogy vajon Assad elnök úr, szíriai elnök úr miért maradt le a szankció listájáról, miután brutális módon megöltek ártatlan civil embereket, akik tüntettek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Daniel Kohn Bendét, a zöldek társelnöke. Tisztelt főképviselő asszony, kedves kollégák! Én ma egyszerűen, tisztelt főképviselő asszony, néhány kérdést szeretnék önnek feltenni. Először is, Guy Ferhasat már elmondta, ami Szíriát illeti. Ki akadályozza meg Európában azt, hogy feltegyük Assadot a listára? Melyik az az ország, melyek azok az országok ma, akik megakadályozzák az EU-t abban, hogy ezt az egyetlen lehetséges döntést meghozzák. Mondja meg! Hát ez nem lehet. Veszte vele? Ha veszte vele úr a bűnös, akkor mondja el, hogy tudjuk, hogy mely tagállam politikája hogy alakul, hiszen ez hihetetlen. Hát a német külügyminiszter csak nem gondolja komolyan, hogy a Assad diktat, diktátor elé probléma megoldása Assad. Hát ez hihetetlen, hogy ezt akarja velünk elhitetni. Szíriában nincs más megoldás, csak az, hogyha Assad eltűnik Szíriából. Ez kell legyen Európa álláspontja. Világos, hogy Assadot, az egész családját fel kell tenni a listára. Nem holnap, holnap után ma, most, azonnal. Ha ez lehetetlen, hiszen egyhangú szavazat kell, hát akkor mondjuk meg, hogy ki az akadályozója ennek a folyamatnak. Nyilvánosan tegyük közé, hogy tudjuk, hogy valódi vitát lehessen Európában folytatni. Ki akadályozza meg ma, és hogyan Izraelt abban, hogy fizesse meg Izrael azt az adót Palesztinának? Igen, garantálni kell Izrael biztonságát, de Izrael biztonsága, ez nem a palesztinok nyomorával fizetendő meg, nem ez a megoldás. Utolsó kérdésem. 800 ember halt meg a libiai partok mellett. Volt egy hajó, amely meg, amely zártan a futatót, azt mondják, hogy nem Charles de Gaulle hajó, hanem ez egy máltai hajó volt. Kérem szépen, mely hajóról van szó, milyen információnk voltunk, ki az, aki azt a 600 menekültet, aki Líbiából menekült, nem halázta ki? Hát nem mondják nekem, hogy a 21. században nem tudjuk, hogy milyen hajóról van szó, hiszen ez egy a segítségnyújtás elmulasztásának bűncselekménye. Köszönöm. Lothar. Köszönjük szépen. Lothar Biszki úrnak adom meg a szót az Egyesült Valoldal nevében. Tisztelt főképviselő asszony, ön ö, ma kritikával kell, hogy szembesüljön, és legyünk nyíltak az EU külpolitikája megbukott az arab világgal szemben, Afganisztánban, a palesztina probléma megoldásakor, és a keleti ö, szomszédság területén is. Milyenek az oka, inkább ezt a kérdést szeretném föltenni. 27 nemzeti ö, érdek csap ö, össze az EU-ban, és ezeket valahogy nem sikerül egy irányba terelni. A GASP németül, a kül- és biztonságpolitika nem működik de elmúltak már azok az idők, amikor Nyugat-Európa mindenki másra, partnereire való figyelem nélkül megvalósíthatta az akaratát. Az EU-nak egyeztetni kell az érdekeket egymással, és közösen kell fellépnie. Kettős mércét követünk még mindig, katonai kategóriákban gondolkodunk, ami mindig kudarchoz vezet. Ez az ház örvendett, amikor az ENSZ Líbiában elfogadta a beavatkozást. Ma azonban ö, mindannyian tanástalanak vagyunk az ottani fejlemények tükrében. Mit teszünk annak érdekében, hogy a civil lakosság a gázai övezetben vagy Darfurban ne szenvedjen annyira? Hogyan ö, védjük meg az emberek méltó élethez való jogát? Ö, 4 milliárd ember él ma úgy, hogy egy dollárból kell naponta kijönnie. Ez a frakciómat nagyon élénken foglalkoztatja ez a kérdést. Az arab országok forradalmai ö, közösek abban, hogy az igazságot követelik. A, a társadalom társadalmi értékek védelmét, a politikai döntésekben való részvételt, a nemzetközi kapcsolatokban való részvételt. Ezeket a követeléseket az EU meg kell, hogy próbálja kielégíteni, ehhez azonban arra van szükség, hogy a nemzetközi jogot nem egyértelműen és szűklátókörűen értelmezzük. Köszönöm szépen, elnök. Köszönjük szépen, Biszki úr. Most megadom Bastian Belder úrnak a szót, a Szabadság és Demokrácia frakció képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt asszony. Szeretnék én is néhány kérdést feltenni főképviselőasszonynak. Az izraeli konfliktus kapcsán szeretném tudni, hogy az Európai Unió hogyan áll a helyzethez, főleg Franciaországra és az Egyesült Királyságra gondolok. Mit teszünk a biztonsági tanácsban, mit tettünk szeptemberben, amikor a palesztin hatóság önálló államot akart Izraeltől függetlenül kikiáltani. Ez a kérdés továbbra is aktuális. A Fatah és Hamas ugyanis megegyeztek múlt héten valamiben, és nem vették figyelembe az Európai Unió által támasztott feltételrendszert a palesztin állam létrejöttéhez. És nem ismerik el Izrael létét, és nem mondanak le a terrorizmusról sem. A Hamasról már az Európai Unió kimondta, hogy terrorista szervezet. Hogyan állunk most az új helyzethez, amikor a két szervezet megegyezett egymással? nem ö, ö, törődhetünk bele a business as usual-be, itt alapvető elvek sérülnek, és óriási kárt okozhat az izraeli arab viszonyban, hogyha ezt szőnyeg alá söpörjük. Köszönöm, most következnek a felszólalók. Először az előadók következnek. Albertini úr, én azt javaslom, hogy két, részben, két részre ossza a beszédét, négy perc a vita elején, és két perc pedig a végén. Parancsoljon, köszönöm elnök úr. Főképviselő asszony, kedves kollégák! A közös kül- és biztonságpolitika témája a mostani időszakban még kulcsfontosságú szerepet játszik most a mediterrán térségben ilyen események zajlanak, amelyek átterjednek a közel-keletre is. Nagy válságról van szó. A mediterrán térség déli részéről ez a válság az Alapfélszigetre is kiterjed, és az Európai Parlamentnek most közös hanggal kell fellépni, mindenkit támogatni kell, aki a saját életét is kockáztatja azért, hogy az életkörülményei javuljanak, és hogy meginduljon a demokratizálódás, lebontsák az aktuális rezsimeket. Tehát ennek a háznak is első szinten kell szerepet vállalni, főképviselő asszony mellett, és különösképpen amiatt is, mert nekünk költségvetési ellenőrzési feladatunk is van a civili és katonai missziókkal kapcsolatban Különösen hivatkoznék itt például az Európai Parlament és az intézmények közötti kapcsolatra, a tanács és bizottság, illetve a parlament közötti kapcsolatokra, a Lisszaboni szerződés után, hiszen megváltozott a helyzet. Nagyon fontos az Európai Unió multilateralizmusa, amely az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásából építkezhet végre, ez most már valóságá vált. Tehát így nem tehetek mást, mint hogy az ENSZ legutóbbi határozatával kapcsolatban kifejezem az örömömet, mert itt az Európai Unió a biztonsági tanácsban is megfigyelő szerepet kapott. Azt mindig arra törekedtünk, hogy a jelenlegi feltételekhez a lehető legjobban alkalmazkodjunk, és kiemeltük a jelentésben azt, hogy Tunézia, Egyiptom, Líbia, Szíria, Bahrein és Jemen országokban fellázadtak az emberek, velük az ő helyzetükkel kell tehát foglalkozni, ide kell a figyelmünket fordítani, valamint a figyelmünket a NATO-ra, a transatlanti kapcsolatokra, illetve az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokra, a bővítésre, az emberi jogok támogatására, a jogállamiság támogatására, aztán a BRIC országokkal folytatott kapcsolatokra, a palesztin konfliktusra. Arra kell figyelni, hogy elítéljük a kegyetlen rezsimeket. Ezek csak néhány Mindez csak néhány téma, amelyet a jelentésemben felsoroltam, és amely majd szavazásra kerül. Köszönöm. Köszönöm. Albertini úr, a következő előadó Galtieri úr, és neki is ugyanezt a javaslatot teszem, négy percet használjon fel most, és két percet pedig a vita végén. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony. A közös biztonság és védelmi politika nagyon érzékeny időszakát éli. A nemzetközi rendszer, nemzetközi helyzetváltozása arra kötelezi most az Európai Uniót, hogy hiteles szereplővé váljon biztonság és védelem politikai téren. Itt van ez a válság, a demokráciát támogatnunk kell, nem exportálnunk, ez sokkal megfelelőbbnek tűnik a jelen kihívásai közepette és aztán a gazdasági válság ugye elkerülhetetlenné teszi azt, hogy közös védelmi politikát alakítsunk ki. A Lisszaboni szerződés pedig új eszközöket biztosít a számunkra, ahhoz, hogy egy integrált megközelítést dolgozzunk ki. Tehát most lehet minőségi ugrást tenni a közös biztonsági és védelmi politikában. Ez szükséges és lehetővé is vált, és mégis mi történt? Az Európai Unió nem cselekszik így módon, az ambíciók, a lehetőségeket nem használunk, lehetőségeket, ambíciókat nem használjuk ki. Az a jelentés, amelyet készítettem, erről az ellentmondásról szól, és felsorolja a lehetséges válaszokat a többi intézménynek is. A líbiai válsággal kapcsolatban nem elég, hogy kifejezzük az elégedetlenségünket, amiatt, hogy az EU nem tud közös hangon szólni és közös hangon fellépni. Ezen túl kellene menni. Az EU for Líbia fellépés korlátos egyelőre politikai európai kezdeményezésre van szükség, amely a többi partnerországgal együtt eléri a tűzszünetet, a tárgyalások megkezdését, illetve a Gaddafi rendszer végét és a demokratikus átalakítás megkezdését, amely inkluzív átalakítás. A NATO katonai beavatkozását nagyon nehéz elképzelni úgy, mint ami megoldja majd ezt a helyzetet. Tehát az ENSZ határozat természetesen nagyon fontos. Itt az erőszak túlzott használatát ez elítéli. Ennek a közös biztonság és védelmi politikának a civil társadalmat is támogatnia kell, hiszen őket támadják, valamint a jövőbeni támogatást is garantálnia kell, amely a líbiai demokrácia kiépítését segíti. De további ambíciókra is szükség van. És erről is beszélek a jelentésben. Világos, hogy Európa jövőjével kapcsolatban a felelősség az Európai Tanácsé, a védelmi és biztonságpolitika tekintetében a tanács tagjai, illetve a főképviselőjé, és nekik mi azt az üzenetet tudjuk átadni, hogy a kétoldalú együttműködés, illetve a külön koalíciók nem helyettesíthetik a közös védelmi és biztonságpolitikát az EU-ban. Nem lehet újra államosítani ezt a politikát, ez nem meggyőző lépés. Nem azért nem győz ez meg minket, mert mi a szerződést betű szerint kívánjunk köpelni, követni, hanem azért, mert nem megfelelő fellépés ez a mostani kihívásokkal szemben. Mi az Európai Parlament stratégiai dialógust várunk a tanácsal, amelyben a parlament ajánlásait és véleményét megbeszélik, egy valódi külpolitikai stratégiát dolgoznak ki, és közös védelmi és biztonságpolitikát. Testön asszony, öntől azt kérik, hogy kettőzze meg az erőfeszítéseit, és győzze meg a tagállamokat. És, en, és próbálják meg a koherensebbé tenni ezeket a politikákat, a közös biztonságpolitikát, a védelmi és biztonságpolitikát és a további külügyi fellépéseket, mert ebben hatalmas potenciálok rejlenek, amelyeket ki kell használni. Több javaslat is szerepel itt, például a Crisis Management Board létrehozásának javaslata, amely a válságokra integrált módon tudna reagálni. Aztán hát a líbiai események is megerősítik azt, hogy mennyire nem adekvát az Európai Unió katonai kapacitása és hogyha megnézzük a nemzeti költségvetéseket, a védelmi költségvetéseket, akkor ez alatt marad. Sajnos csak az Európai Unió léphet, meg kell osztani ezeket a képességeket, struktúráltan kell együttműködni, és fejleszteni kell a védelmi piacot, segíteni a versenyt, az ipari és technológiai fejlesztéseket és aztán közös parancsnoki és ellenőrzési kapacitásokat kell kidolgozni, hogy ne akadályozzuk azt, hogy az Európai Unió gyorsan és hatékonyan lépjen fel, mint a, a líbiai esetben. Ezek és más témák is, mint például a külső és biztonságpolitikák, illetve a belső politikák koherenciája nagyon fontos politikák. A jelentés több javaslatot, konkrét javaslatot is tesz. Érdemes tehát megemlíteni, hogy ezzel kapcsolatban a főbb európai frakciók álláspontja egységes, nagyon gyümölcsöző együttműködés volt. Megköszönöm az árnyék előadóknak és a koordinátoroknak ezt. Az Európai Parlament hajlandó támogatni a közös védelmi és biztonságpolitika kialakítását, mert ez az európai alapelveken és értékeken nyugszik. Azt várjuk öntől, Eston asszony, hogy, meg, hogy meggyőző válaszokat adjon, ne csak szavakkal, hanem cselekedetekkel is. Köszönöm. Karik. Kedves kollégák, szeretném őket, önöket arra emlékeztetni, hogy az első két jelentés a közös kül, biztonság és védelmi politikánkkal foglalkozott, a Guatyéri jelentés. A közös biztonság és védelem politikáról szólt a Lisszaboni szerződés hat belépése után. A harmadik jelentés, Maria Moniz de Orkiza jelentése, az EU, mint globális szereplő című jelentése következik, tehát öné a szó, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr, Eston asszony. Kissinger annak idején bipoláris világnak nevezte a világot. Politikailag zavaros volt, gazdaságilag bipoláris. Ma a világ sok területen multipoláris és nagyon is bonyolult. A globalizáció kapcsán, hiszen sokkal több hatalmi központ alakult ki, és a közös érdekek sokkal több országot érintenek. Vannak nemzetközi fórumok, szervezetek, ugye van például a G20-ak, a G7-ek, a G8-ak, ezeknek vannak üléseik, és ezek úgy döntöttek, hogy a nemzetközi szervezeteket megreformálják, azokat, amelyek már régóta vannak életben. Ami az Európai Unió jogi személyiséget illeti, Nos, az Európai Unió szerepe mindenképpen átgondolandó ezen a területen, azért, hogy az Európai Unió valóban a megfelelő szerepet tudja játszani, hiszen az Európai Uniónak világszintű szere- globális szereplőnek kell lennie, hiszen ez szerepel is a Lisszaboni szerződésben. Az Európai Unió mit is tette? Május 3-án, amikor elfogadtak egy ENSZ-BT határozatot, az Európai Unió részt vehetett az ENSZ közgyűlésének munkáján. Ez egy történelmi esemény is tett, és ezt pozitívan el is kell ismerni, és Ashton hogy ehhez gratulálni kell. Ennél a tárgyalásnál mm, a határozat elfogadásánál nagyon nehéz volt az, hogy ugye a jövőben is nehéz lesz a munka, annak érdekében, hogy az Európai Unió a jövőben egységesen tudjon fellépni. Hát eh, nagyon sok eltérő vélemény létezik a 129 szerződésben is, amelyet aláírt, nemzetközi szerződésben, amit aláírt az Európai Unió. Az Európai Unió függ persze a harmadik országoktól, attól is, hogy az Európai Unión belül hogy képviselik hatékonyan kifelé az Európai Uniót. Mire is gondolok? Egy szervezetre, az együttműködése önök, az LKS, a bizottság elnöke, a tanács elnöke, és gondolok persze a rotációs EU elnökségre, amely még megmaradt, és gondolok még a tagállamokra is, azoknak is részt kell venni, késznek kell lenniük arra, hogy eh, az Európai Unió külső képviseletét garantálják, kiváltképpen az olyan in nemzetközi intézményeknél, amelynek egyedüli tagja az EU, mint jogi személyiség. A Kopenhágai Klímakonferencia példa arra, hogy mennyire nem egységesen lépett fel az Európai Unió. Ez nem volt valami hasznos, éppen ezért nem is volt sikeres a konferencia, hiszen az Európai Unió, az egyes tagállamok ragaszkodtak saját elképzelésükhöz. Az Európai Unió különböző elnökségeken keresztül képviseltette magát a különböző csúcs találkozókon, ez oda vezetett, hogy gyakorlatban a Lisszaboni szerződés 34-es szikeiben szereplő koordináció nem valósul meg, a, mármint ami az ENSZ BT-ben való fellépést illeti. Ezek különböző világos jelek arra, hogy az Európai Unió nem működik, és erre is felhívta már a figyelmet Sócol is. Nos, ta, ami a tagállamokat illeti, mindenkihez fordulok. Az Európai Unió szerepét ki kell emelni egy olyan keretben, több oldalú szervezetek esetében, ahol az Európai Unió fontos szerepet játszik, kell játszon. El kell felejtenünk azokat a tendenciákat, amelyek arra irányulnak, hogy az Európai Unió néhány tagállamában szeretnék nemzeti hatáskörbe utalni a kül- és biztonságpolitikát. Kérem szépen, hogy mindenki erősítse az EU-nak ebbeli szerepét. Ugye a tagállamokhoz kell fordulnom, mert kompromisszumot kell kötniük a tagállamoknak, és el kell kötelezniük magukat amellett, hogy a politikai kezdeményezéseket úgy alakítsák, hogy jobban képviseltesse magát kifelé az Európai Unió. Az Európai Uniónak jobban kellene működnie. Történelmi pillanat feladatot élünk meg, és az a szerepe önnek is, hogy erősítse az EU szerepét. Például Bengáziban említette, hogy EU képviseletet kívánnak megnyitni, számíthatnak az Európai Parlament támogatására ebben, hiszen azt szeretnénk, hogy mielőbb struktúrát képviselete legyen az Európai Uniónak a világszínpadán. Köszönöm. Köszönöm szépen, most megadom a szót Eston asszonynak, a bizottság alelnökének, a tanács főképviselőjének. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a megszólalásokat. Elnök úr, nagyon gyakran elhangzott a politikai frakcióvezetőktől, Tenok úr is rámutatott, hogy ő ugyan nem támogatta soha a külügyi szolgálatot, de azért a többség azt mondja, hogy szeretne egy ilyet, és ö, egységes megközelítést. Egyetértek. Belőlem nem hiányzik az ambíció arra vonatkozóan, hogy Európát mi ö, végkéne kiépíteni, csak látnunk kell, hogy milyen helyzet. A szerződés bizonyos dolgokra kötelez minket, és nagyon meghúzták a szerződést, amikor nekem a mandátumomat kiasztották. Még nem vagyunk azok, amik lehetnénk. A kihívás az, hogy ne csak az önök parlamentje, illetve a tisztelt képviselők egyenként, és az önök szenvedélye érvényesüljön, hanem az is, hogy a bizottság, a külügyi tanács, a, taná- a fejlesztési tanács, a védelmi tanács is ugyanilyen lelkes legyen, és egy irányba haladjon. Nem meglepő számomra, szerintem egyébként önöket sem lepi meg, hogy ezen az úton, ami most haladunk, még nagyon sok akadályba fogunk ütközni, és még sajnos tényleg nem az az EU külpolitikája, ami lehetne, és amit én is szeretnék. De éppen ezért ambíciónkat meg kell őrizni, lelkesedésünket meg kell őrizni, és ha szankciókat hozunk, eh, ahol a 27-ek egységére van szükség, eh, vagy egyéb fellépéseket szervezünk, amikor Egyiptomot, Tunéziát próbáljuk támogatni, ahogy Ferhofstadt úr is leszögezte, a bizottság kezdeményezésére és új stratégiára van, lenne és új ambícióra lenne szükség a helyi polgári lakosság támogatására azonnal. Ezekhez azonban valóban változásra lenne szükség. Amikor utazom, akkor tudatában vagyok ennek a korlátnak. Sajnos realisztikusnak kell lennem. Önök elmondhatják nekem, hogy mit várnak ezerszer is, hogy lépjünk gyorsabban. Nekem is ez az ambícióm, de ne vádoljanak azzal, hogy nincsen bennem kezdeményezőkészség és ambíció. Ne fogják rám azt, amit a külügyi tanács fogalmaz meg korlátként. Én nagyon ambíciózus, elkötelezett vagyok, és tudatában vagyok, és akarom is, hogy Európa több lehessen és több legyen, de nehéz, nehéz a helyzetem. Az egyes tagállamokon gyakran megbukik ez az ambíció, mindig próbálják látni azt is, amikor követelésekkel állnak elő, hogy mi az ő szempontjuk, és mi persze a világ szempontjából a legjobb. Dól a szomszédsági politikán belül a terrorizmus kezeléséről szólalt föl, ez nekünk is prioritásunk. Azért is voltam annyira aktív Libiában, próbáltam összehozni a helyi szervezeteket, az Afrikai Unió, az Arab Liga, az ENSZ és az OIC képviselőit, hogy együtt kezdjünk el gondolkodni azon, hogy hogyan építsük a jövőt. Látjuk, hogy ez mennyire nehéz. Nem tudjuk, hogy mi lesz azután, hogyha Kadhafi esetleg mégis lelép Nyilván minden felépéshez egységre lenne szükség. Schulz úr azt mondja, hogy hosszú után még előttünk, ezzel egyetértek. Sokkal több mindenre képesek lehetnénk. A demokrácia építés az egyik legfontosabb feladat ezen az úton, de elindultunk ezen az úton. Ennél többet nem nagyon lehet elérni a koherencia területén. A kooperáció most megvolt, koherensek a, a célok, ezekben egyetért mindenki. Gyakoroljanak rám nyomást, de a tagállamokra is gyakoroljanak nyomást, könyörgöm. Ami a Marshall terv példáját illeti. Marshall tábornok, amikor 13 milliárdot 48-ban mobilizált, ez valóban jó példa, ez hitelekben, szolgáltatásokban, tanácsadásban, beruházásokban nyilvánította meg. Jó modell, nyilván nem egy egyben vehető át, sok szempontból példaértékű lehet. Egyetértek ezzel. És egyetértek azzal, hogy például az adósságok visszafizetését legalábbis könnyíteni kell, és erről tárgyalunk is folyamatosan a bizottságban. Egyetértek a szíriai törzsi erőszak megfékezésének szükségességével. Itt is nagyon ambiciózus vagyok, higgyék el Jelenleg a szankciókat csak elkezdtük azzal a 13 emberrel, akik konkrétan parancsot adtak az elnyomásokra. Kombendit úr és mások is sokkal többet szeretnének ennél. Már tartalékban ott vannak a további intézkedések az asztalomon, és amint lehetséges, már ezen a héten újabb döntéseket, szankciókat fogunk megfogalmazni. A lehető legnagyobb politikai nyomást akarjuk gyakorolni Szíriára, és amikor tegnap a külügyminiszterükkel beszéltem, akkor én megértettem vele, hogy fontos dolgokról beszélünk, de most már hát rájuk kell, hogy csapjuk az ajtót, és el kell indulnunk a saját utunkon. Tenak úr a 27-ek megegyezését kritizálta, hogy erre mindig szükség van, és ezzel felül és hogy nincsen megfelelő eszközök kezünkben. Az Európai Unió az önök ambíciójával, amit el akarnak érni, képes lesz azokat a célokat elérni, amelyeket ön is szeretné. A Bengáziban kialakult konfliktust is, vagy az iraki delegáció által feltárt problémákat. Először meg kell találni, ezek, találni ezeket a forrásokat, ezeket jobban, hatékonyabbá kell tenni. Önnel már beszélgettem a flottilla kérdéséről és a palesztin hatóság gon belüli új fejleményekről. A tárgyalások zajlanak, Benji úr is elmondta ezt. Ugye Fatah és a Hamas megegyeztek, ezzel együtt a Hamasszal kapcsolatos véleményünk nem változik. De új eszközökre, metódusokra van szükség. Technokrata a kormány ö, ö, választásokat kell, hogy kiírja, ezt továbbra is követelésként fenntartjuk. Világosan megfogalmazzuk, hogy nagyon ö, csinyen bánjunk azzal, amit ők mondanak, képviselnek. És Biszki úrra is szeretnék reflektálni, a világ szegényeiről beszéltön. A milleniumi fejlesztési célok végrehajtása során igyekszünk minél több szereplőt összehozni, és ez továbbra is fontos feladat lesz számunkra. Nem akarom az önök idejét rabolni, de Albertini úrnak is szerettem volna reagálni valamit. A jelentésében a koherencia szükségeséről beszél. Azt mondja, hogy elsősorban politikai akaratra van az EU tagállamok között ahhoz, hogy koherencia jöjjön létre. Teljesen egyetértek sikeresen végre kell, és teljesen végre kell hajtani a Lisszaboni szerződést, fenntartható finanszírozásra van szükség a következő pénzügyi időszakban, és nagyon egy, sok egyéb ponttal is teljesen egyetértek, például az értékeink képviseletének megerősítésével és minden diplomáciai eszköz megerősítésével, amely ehhez szükséges. Tisztelt képviselők! A legnagyobb problémák egyike az idő, az idő sürgetése. Rövid idő alatt kell a legjobb módszereket megtalálnunk. Galtier úrnak is szeretnék reagálni. Tegnap gyümölcsöző eszmecserét folytattunk, egyetértek önnel abban, hogy a pooling és sharing, vagyis az erőforrások összevonása és megosztása ügyében előre kell lépni. Jövő héten a védelmi miniszterekkel lesz is ilyen ö, találkozom. Az erőforrásokat Európában sokkal hatékonyabban kell használni. A pooling and sharing nagyon egyszerű gondolat, és nagyon sok előnye lehet. Hatalmas az európai katonai potenciál, amelyet nem használunk ki. Tehát a katonai eszköztár összevonásával, megosztásával sokkal hatékonyabb hatékonyabbak lehetünk minden értelemben. Igyekszünk a Védelmi Ügynökség működését is segíteni. Pontosan tudatában vagyunk azoknak a kihívásoknak, amelyeket a líbiai és egyéb helyzetek jelentenek. Végül pedig egyetértek önök önökkel abban, hogy az ENSZ támogatásával önök is egyetértenek, abban, hogy új szerepünk lesz ott. Személyesen elkötelezett vagyok a multilaterális programok mellett. Az EU ENSZ rendszerében, viszonylat rendszerében most erősebb szálak szövődnek, mint korábban volt. E, megfoghatóbb fellépésünk lesz a jövőben, és kreatívabb. Elnök úr, végül köszönjem, meg szeretném önnek is, illetve a képviselőknek is a türelmet és a sok hozzászólást. Köszönöm szépen, alelnök asszony, főképviselő asszony. Most ö, pedig egy véleményről kell beszélnünk. A külügyi kereskedelmi bizottság nyújtotta ezt be, és e, Jörg Leichtfried úrnak adom meg ebben az ügyben a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy átment ez a lengyel köszöntés is. Tisztelt főképviselő asszony, amikor európai külpolitikáról beszélünk és Európa helyzetéről a világban, azt hiszem abban egyetértünk valamennyien, hogy van mit javítani, és kell is javítani a helyzetem. Ugyanakkor vannak példák, jó példák, ö, például a külgazdasági politikánk sikeres és felelősségünknek, feladatunknak itt megfelelünk, itt egyre egységesebben szólalunk meg, a tagállamokat jól képviseljük. Szerintem itt sem lehet persze a babérokra ráülnünk, a különböző érzékenységeket kezelni kell, de erre képesek vagyunk. Szerintem van még feltáratlan erőpotenciálunk, az emberi jogok, a az igazságérvényesülés, belügyi igazsági és külügyi területeken is ehhez hasonlóan kéne fellépnünk, hiszen fő feladatunk az, hogy a világ jobb, szociálisabb élőhelye legyen az emberi fajnak. Benje. Köszönöm szépen, most pedig Kristóf Lisze kolléga, kettő percre tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, engedjék meg, hogy először is a Guatieri jelentéstevő úrhoz forduljak. Köszönöm szépen a nehéz munkát, amelyet megvalósított, és árnyék előadó voltam, és nagyon jó volt önnel együttműködni. Kezdő vagyok ebben a szerepben, szeretnék arra utalni, hogy ebben a katonai jelentésben, hát keményebb vitára számítottam. Nem, nagyon kellemes és könnyű volt a munka. A főképviselő asszony első hozzászólásánál beszélt Észak-Afrikáról, arról, hogy nem tudjuk, hogy a zavargásoknak mi lesz a végük, hogy folytatódik. Természetesen egy közös védelmi és biztonságpolitika nem ez a minden probléma gyógy írja. De hát nyilvánvalóan eh, elvárható, elvárhatjuk azt, ha többet tudnánk a zavargásokról, akkor talán többet is tehetnénk az emberek érdekében. Észak-Afrika, közel-kelet, az összes befagyasztott konfliktus a világon, a Karabakh térségben például, Grúziában is például. Rengeteg ilyen konfliktus van. Gualtieri úr jelentése sok kérdéssel foglalkozik, átfogó jelentés. Nem szeretnék minden témára kitérni, de két dolgot mégis említenék. A képviseletek működése, az európai missziók, megfelelő konklúziókat kell levonni, tanulságokat kell levonni a hibánkból, hogy ezek a missziók a jövőben jobban működjenek. A tervezés kérdése, az igazgatás kérdése, az Európai Unió feladatainak tisztázása még nyitott kérdés. Ezt látnunk kell a Weimári háromszög elnevezésű kezdeményezésről is szó van. Szerintem jó az, nagyon jó kapcsolatokat tart fenn az USA-val. Ezeket az intézkedéseket egyesíteni kell, meg kell takarítanunk forrásokat, nagyon sokat várnunk, mármint ami további fejleményeket illeti. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót de Kaiser asszonynak három és fél percre. Köszönöm szépen asszonyom, vannak politikai kalkulációk, tehát ez az én frakció ezeket elítéltem. Más események esetében ezeket le lehet söpörni a napi rendőről. Egyetértek az ön aggodalmaival. Igaz az, hogy nem mindig látjuk világosan a külpolitikában, az külpolitikában. Nem tudjuk, hogy mik a céljaink, mit akarunk elérni, és milyen mértékben kívánjuk ezeket. Az önök nyilatkozatait ugye megkaptuk, de általában minimalisták, Ból azt vonjuk le, hogy nem mindig működőképes a külpolitika, de hát ez egy üzenet, de negatív. Ön beszélget, utaz, telefonál, találkozik az emberekkel, hát ebben nem kételkedünk, de az erőfeszítések eredményei eléggé a média ködében elvesznek. Nagyon sápadt az Európai Unió, néhány államfő, el, európai államfő, igen, harcias lelkozata mellett. Ez rendkívüli politika van az önkezében, az arab forradalmat, ha megnézzük, különleges helyzetbe kerül az európai diplomácia. Nagyon láthatóvá kellene tenni magunkat ebben a különleges forradalmi eh, helyzetben. Minden minden összefügg. Például a Fatah Hamas megbékélés. Hamas megbékélés, ez nagyon fontos az arab forradalomban, Egyiptomban. És eh, ha megnézzük eh, a szíriai véres elnyomást, Bashar al-Assad gyakorlatilag túl, tehát átlépte azt a vörös határt, amit nem lehet. Ugye a Fatah Kajrót tartja szem előtt, Katárt, szélsőségesek, akik gyakorlatilag nem lehet velük tárgyalni. Mi a mi mai politikánk? Ragadjuk meg az alkalmat. Mit tegyünk Szíriában, a közel-keleten? Hát elég, elég telen, amit eddig elértünk. Néhány kollégám haragját osztom. Megnézzük, hogy Bashar Assadot nem tettük vele erre a listára. Ő megúszta a szankciókat, tehát ez felháborító, tisztelt asszonyom. Egy másik pont. Szíria. Um, az, ami Kuwaitot illeti, vagy Nepált, ami a gyakorlatilag május 20-ától ugye felmerült az ENSZ emberi jogi hivatalának elnöki tisztét kitöltenébe. Eston asszony, a szankciók elégtelen, elégtelenek. Ha megnézzük, a Szíria nem lehet otthona, vagy hazája, vagy vezetője az ENSZ, európai, az ENSZ emberi jogi tanácsának. Kérem szépen, mondja ki, hogy kiről van szó. Az, ez a, az ambiguitás, ez igen szavaró. Nem igazán követem őt mindenben. Ön a Fatah Hamas megbékélést üdvözli, de a Hamasszal fog majd egy oldalon állni. Ne tessék a 2007-es hibákat elkövetni. Nagyon bonyolult összetett a kérdés. Ezt a lehetőséget meg kell ragadni. A Hamas támogatta az arab békét. A kormányt létrehozták, hihetetlen engedményeket tesznek, elfogadták a papíron, a megállapodásban azt, hogy majd a jövőbeli, egy hónapon belül talán meg lesz az új kormány, elfogadták a palesztin hatóság megválasztását, az, hogy Abbas tárgyalásokat folytathatott. Hát ez nagyon fontosak ezek a e, tárgyalások izrael Tehát kérem szépen, két évvel le voltunk maradva. Én zárom hogy mindjárt. E, tisztelt főképviselő asszony, sürgősen fel kell lépni. Azt hiszem, hogy az óvatosság nem válthatja fel a merészséget. Jó lenne, ha lenne bátorság egy erőteljes vízióhoz. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót tisztelt Lambsdorff úrnak másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Eston Márónő! hát távol állunk a közös külsbiztonságpolitikától, amely valóban megérdemelné ezt az elnevezést ezért bírálják önt, de néha az az érzésem, hogy ön a bűnbakja annak a helyzetnek, amiről ön nem is tehet. Ez abból adódik, hogy tagállamaink politikai akaratokat nem kívánják megosztani. Nem akarnak egységesen felépni. Nézzük a líbiai helyzetet. Olaszország blokkolja a szankciókat, Franciaország Bengáziban egyeztetés nélkül elismeri az átmeneti tanácsot, aztán Németország a BT határozat szavazásánál ö, egyedileg jár el. Szíria, igen, szankciókat, keményebb szankciókat kellett volna bevezetni, itt is hangúságra van szükség. Van olyan tagállam, a sajtóban Görögországot, Olaszországot, Spanyolországot említik, Németország is ellene van. Önnek oda kell állni, és azt kell mondani, hogy csak, csak 13-an vannak a, ezen a listán. Azt hiszem, hogy megbénít minket az egyhangúság 27 tagállam esetében a közös kül- és biztonságpolitika, hát meg kéne tenni a következő kvantum lépést, Tennak, kollégának és Tori és a barátának elmondom őszintén. Ön mit tehet? Tegye közé, nyilvánossá azt, hogy ha kudarcot vall a közös európai projekt, akkor ki miatt? Kivetképpen nagyon fontos a demokrácia támogatása. Örültem, hogy éppen a Democracy ennyire kiemelte, de Kázer asszony a jelentést készítünk erről megnézzük, hogy mik az előfeltételek. Nem akarjuk, világosan nem mondom, nem akarunk második EIDHR-t. Bürokratikus, lassú, politikamentes, nehézkes, valami gyors, nem bürokratikus, politikailag egyszerű dolgot szeretnénk. Ha ezt eléri, akkor támogatjuk Ön tiszta szívből. Köszönöm szépen, most pedig Kaminski kolléga egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony, az egyik leg megható pillanat életemben az volt, amikor 2007-ben Kaczynski úrral részt vettem a lengyel-litván határ megnyitásán. Decemberben, 2007-ben, aztán utána jött Schengen. Határok nélküli Európa, szabad mozgás, ez egy hatalmas sikere az európai integrációnak, Valóban szeretném felhívni a figyelmet arra, nem szabad visszatérni a határok Európájához, nem szabad, ez egy ilyen eszköz. Ez populista válasz lenne talán valós problémákra. A szabad határok, ez egy nagyon fontos közös vívmány, ezt tisztelni kell. Köszönöm szépen, hogy ön azt mondta, hogy a Hamashoz fűződő kapcsolata nem változott meg, Abbas úr magatartása a Hamasszal kapcsolatban megváltozott, Emlékeztetnék arra, hogy milyen nagy segítséget kapott Palesztina az EU-tól. Ezt Izrael nem tartotta tiszteletben. Izrael az egyetlen állam a közel-keleten, ahol az arab lakosság a saját képviselőit megválaszthatja a saját parlamentjében. Most Big Brandner kolléga kettő percre. Üdvözlöm Önt, tisztelt képviselő a Szonya bizottság alelnöke. Európa köpötékeben nincsen közösségi bátor erő. Most sokkal több eszköze van az EU-nak, mint valaha. Ön gyakran mondja, hogy én hallgatom önöket. Meghallgatja a nemzeti kormányokat, és megvárja, míg kimondják, amit gondolnak. Aztán bemutatja a legkisebb közös nevezőt, amikor már az idő túlment ezen. Ön miről van meggyőződve? Assadot vegyék föl a listára, vagy nem? Mondja, mit gondol erről? Szeretnénk hallani, mi az ön véleménye? Akar bevezetni szankciókat? Válaszában azt mondta, ugye, hogy nyomást kell gyakorolni a hatalmányoknak. Mely kormányokra kell nyomást gyakorolni? Nyissa már meg a vitát. Persze a tagállamok sokszor nem rendelkeznek megfelelő politikai akarattal, nem lépnek fel határozottan. És nem akarják, hogy ön erős legyen, de higgyen nekem, mestanasszony nem fogják önt támogatni, nem fogják az ön életét megvédeni. Ők nem garantálják az ön jelenlegi állását. Ezt így el nekem. És ez nem változtatja meg azt sem, hogy a Lisszaboni szerződés sokkal erősebb szerepet szánt önnek. Ön a rotáló elnökség, ön a bizottság alelnöke, ön tehet kezdeményezéseket, önnek, nekem, önnek kellene meghatározni a programot. Mondja el a véleményét, a döntését, és akkor a tagállamok reagáljanak ha ön nem kezdeményez, akkor legalább másokét ne tegye tönkre. Például a, Gothenburg, a, Göteborgi, a Göteborgi program felvizsgálata. Tíz évvel ezelőtt Anna Lind kezdeményezte, a magyar elnökség elkezdte a felvizsgálatot, és azt akart, hogy ön vegye át ezt. De ön megállította ezt a Göteborgi folyamatnak a felvizsgálatot. Nem tudom miért. Csak javaslom, legyen merészebb, delegáljon többet másokra legyen a változás ügynöke, úgymond. Csak ez fogja az ön állását megmenteni, semmi más. Grazie. La parola all'onore. Köszönöm szépen. Egy Giorgio kolléga, másodpercre. Én azt gondolom, hogy önnek igaza van, amikor azt mondja, hogy igaztalanul bírálják, hogy kritizálják önt. Hát ön nem tehet erről, hiszen ön függ a nagy államok, Európán belüli nagy államok, államok döntéseitől. Kritikát gyakorolnak a kormányokkal kapcsolatban, de valami mást is mondanak? Majd, hogy, hogyha holnap más kormány bírálnak. Sulcónak igaza van. Sokan áll, adtak el diktatúrának minősített rezsimeknek fegyvereket. Természetesen a problémák sürgősek, hát igazából csak halotti torra jövünk ezek szerint, más nem teszünk. Ami a fegyvereket illeti, ezeket megsemmisítik, amelyeket korábban eladtak. Hát ez nem megy. Egy, egyrészt eladjuk, utána pedig megsemmisítjük őket. Nagyon fontos békés alapokra helyezni a közös kül- és biztonságpolitikát általános mm, demilitarizáció kell legyen a cél. Ez egy olyan álláspont, amely elfogadható. Valóban dics fénye, vagy dicsőséges pillanata lenne az Európai Uniónak. A közel-keletet, Törökországot illetően több tucat újságíró van bebörtönözve ezekben az országokban, és továbbra is nagyon sok katona van, aki elfoglalta Ciprust. Nem helyes az, hogy Eston asszony nem mondja meg közvetlenül azon, amit Törökországnak elmondtunk, Provéra kolléga. Grazie, grazie. Köszönöm, elnök asszony. Eston főképviselő asszony, az Egyiptomban bekövetkezett komp, kopt templomok elleni támadások mutatják, hogy a vallási intolerancia hova vezet, és ez aláássa a Tahrir téren megnyilvánult egységet, mert ott a koptok és muzulmánok együtt tüntettek a rezsim ellen. Az intolerancia viszont lehetetlenné teszi az együttélést, a társadalmi stabilitást. Ez a kettő pedig elengedhetetlen a demokráciára való áttéréshez ezért tehát a kairói hatóságoknak jobban fel kell lépniük, megvédeni a kisebbségeket, és a szalafita szélsőségeseket pedig ellenőrzés alatt kell tartani, mert ez a modern demokrácia alapértékeinek megtagadását jelenti, és pedig ezért küzd az egyiptomi nép. A gazdasági növekedés, a külső, külföldi befektetések növekedése, a turizmus javulása nem következik be, hogyha nincs tolerancia, nincs rend és nincs stabilitás. Egyiptom és a világeke is, tehát, hogy Európa nagy lelkű bőkezően segítsen, de ez a segítség feltételek mellett legyen. A feltételek között szerepeljen a kisebbségek védelme, és a more for more, azaz a többet többért elvet alkalmazzák. Ezt ön javasolta, főképviselő asszony, Füle biztos úrral együtt. Köszönöm. Köszönöm. Molcer úr következik két percre. A prezidenti... Elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony! A jelenlegi intézkedések eh, Szíria kapcsán egy dilemmát vetnek föl, eh, általában az EU közel-keleti és észak-afrikai viszonyára vonatkozóan. Évek óta eh, működik sok éve egy saját nemzetét írtó diktatúra, és ezzel együtt mi mégiscsak félváról vesszük az intézkedéseinket. A demokrácia és az emberi jogok követelése az arab világgal szemben soha nem volt több szép szavaknál. Ezzel el akarjuk egyébként kasírozni, hogy Brüsszel és az Európai Unió ebben a térségben az amerikaiak érdekeit érvényesítette mindig is. Az Európai Unió tehetetlensége a közel-keleti térségben azonban most már nevetséges és súlyos. Üdvözöljük a reformokat, illetve hát a forradalmakat Tunéziában, Líbiában, de ezek a forradalmak legjobb esetben is csak káoszhoz vezetnek egyelőre támogatás nélkül, Egyiptomban pedig egyfajta katonai diktatúra van kibontakozóban, amely mellesleg sajnos az egyiptomi koptokat is üldözi, és Európának ezzel kapcsolatban kapcsolatban sincs semmi ilyen szava. Szíria pedig ö, ö, az olyan falat, amivel azonban lehetne tenni valamit, nem kéne félni attól, hogy ö, a lojalitás megszűnése Szíriával szemben ö, negatív hatásokkal állna, ö, jelentkezne. Damaszkusz ö, elszigetelése hatalmas jelentőségű lehetne a térség egésze számára. Az első szírmenekültek már török, megjelentek Törökországban. Szíria és Líbia helyzete kapcsán Európának, Brüsszelnek sok amerikaiakkal Washingtontól függetlene politikát kéne követnie, az amerikaiakkal ellentétben Európa földrajzilag közvetlenül érintett, és nem szabad, hogy be menjünk abba a csőbe, hogy részt veszünk polgárháborúkban bármelyik oldalon, ugyanakkor aktívan kell fellépnünk. Köszönöm. Grazie, la parola al... Köszönöm szépen. Kukánor következik két percre. Köszönöm, elnök asszony, Esten asszony, kedves kollégák! Az EU, mint globális szereplő című jelentésről. A nemzetközi fejlemények azt mutatják, hogy sürgősen az Európai Uniónak sokkal gyorsabban kellene reagálnia. Ez azt jelenti, hogy készen kell lennünk arra, hogy a globális kihívásokkal szembenézünk. A Lisszaboni szerződés megteremtette a kereteket és a szükséges eszközöket az ilyen jellegű fellépéshez. Itt az ideje tehát, hogy a globális governance kormányzási hiányosságokat eh, feloldjuk. Az éghajlatváltozási csúcson kell elgondolkozni az NSPT határozatán, gratulálok Eston asszony ezzel kapcsolatban, illetve azon, hogy az IMF-en az EU-nak milyen a részvétele. Ezek a kérdések is felvetik azt, hogy közös stratégiát kell kidolgozni. A jelentésben nagyon jól látszik, hogy hol kell erősíteni még az egyik legfontosabb terület, ahol az EU szerepét erősíteni kell, az az ENSZ és az ENSZ rendszere. Ugyanez vonatkozik a nemzetközi pénzügyi intézetekre, illetve a több oldalú biztonsági szervezetekre. Természetesen egyik napról a másikra ezt nem lehet megvalósítani, idő kell hozzá, következetes és koordinált fellépés. Amire azonban sürgősen szükség van, ez egy hosszú távú stratégia, amely világosan beazonosítja azokat a lépéseket és cselekvéseket, amelyeket el kell fogadnunk, annak érdekében, hogy a globális színpadon betölthessük a helyünket. Nagyon remélem, hogy ezt a stratégiát Eston asszony nem sokára e, prezentálni fogja, és megvitathatjuk ezt itt a házban. Még egy megjegyzés, amely inkább az Albertini jelentése vonatkozik. Most vasárnap választásokat tartottak Albániában, és én voltam a a parlamenti adhok delegáció vezetője, amely a választásokat figyelte meg. Van egy üzenet az albán állampolgárok, én most itt nem a politikusokról beszélek, hanem a hétköznapi emberekről, tehát az albán állampolgárok bizalommal és reménnyel tekintenek ránk. Azt remélik, hogy segítünk nekik, hogy megtalálják a kiutat ebből a nagyon nehéz politikai helyzetből, amelybe a politikusok vitték az országot. A globális ambícióinkhoz képest ez egy picike lépés lenne, és nagyon jó lépés lenne a saját házunk táján tehetnénk valami jót, és ezt sikeresen és méltósággal kell megtennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Szoboda úr következik 3 perc 30 másodpercre. Gracias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, először is meg szeretném köszönni a jelentések íróinak, főleg Albertini úrnak a jó együttműködést, eh, amelyet ezen jelentés megírása közben folytattunk. Ebben a jelentésben és ebben a vitában eh, folyamatosan délre irányul a figyelmünk a közel-keletre, és nem akarom elismételni, amit eh, Schulz úr, Kaiser asszony elmondtak, csak Röviden a palesztin-izrael konfliktusra szeretnék utalni. Óriási esély lenne, lehetne a Hamas és Fatah megegyezésében, és az államalapítási szándék az önmagában nem rossz, de nyilván ezzel ö, felelősség és kötelezettségek is járnak, ezt egyértelművé kell tenni, de ezt ö, nem Izrael fogja elérni, hanem ezt nekünk kell elérni, le kell mondani az erőszakról, világosak ezek a feltételek. Ugyanakkor Izraelt is el kell ismernie Palesztinának önálló államként. A kölcsönös állami elismerés feltétele után lehet erről beszélni, és a békéről általában. De nézzünk egy kicsit keleti irányba is, mert egyfelől én a türkmenisztáni delegáció vezetőjeként érintett vagyok, és tegnap Oroszország kapcsán is fontos vitánk volt. A déli problémák tükrében nem szabad elfelejtenünk, hogy mekkora óriási jelentősége van a keleti politikának is. Törökország itt a fő szereplő. Törökországot nem csak az igen-nem perspektíviában szabad tekintenünk, néznünk, hanem be kell vonnunk őt számos területen, függetlenül a csatlakozástól. A közél-keleti politika minden aspektusába. Jó lenne, hogyha Törökországgal közösen kül- és biztonságpolitikát folytatnánk, akkor is, hogyha Törökország nem lép be az EU-ba. Az orosz partnerség ugyanilyen. Nagyon fontos, hogy Oroszországnak partnerei legyünk, és ők is nekünk, de méltóságosan, öntudatosan kellene fellépnünk. Ez néha hiányzik az oroszokkal szembeni tárgyalások során. Oroszok erősek, mi gyengék vagyunk, ez nem felel meg a valós viszonyoknak. Ebben a partnerségben stratégiai célokat kell követni, és nem meglepő most, hogyha Oroszország megpróbál nyomást gyakorolni Ukrajna kapcsán ránk. De ezre felkészülten kell reagálni, és ami az ellátás biztonságát illeti Türkmenisztán is fontos szempont. Akarunk, kedves oroszok, partnerek lenni, de minimum azonos feltételek mellett közös érdekek megvalósítása érdekében, és nem másképpen. Közép-Ázsia ügyében pedig ö, szeretnénk ugye fellépni, de még képviseletünk sincs ott. Tudom, hogy pénzügyi nehézségek vannak, de sürgősen diplomáciai képviseletre lenne a szükség, mert energiáhordozókat szeretnénk ezekből az országokból, azt szeretnénk, hogy a demokrácia legyen, emberi jogok érvényesüljenek, de hát ha még nem is képviseltetjük magunkat, akkor hogyan? Marez úr elmondta, hogy jó, találkoztunk velük, de ez még önmagában semmi végül is szomszédaink ők, mert akár Oroszországra, akár Kínára nézünk, ez a térség stratégiailag fontos számunkra, és teljes melszélességben meg kell támogatnunk belső törekvéseiket. Ezeket nyugodtan ki lehetne mondani, hangosabban is, a tanácsban is. A parlament nagyon örülne ennek, hogyha ezt a térséget végre észrevennék. Grazie, la parola. Köszönöm. Most pedig Duff úr következik egy perc 30 másodpercre. Keti Esten nagyon világosan szólt arról, hogy milyen nehéz megállapodásra jutni 27 különböző tagállam külügyminiszterei között. De a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi azt is, hogy ne legyen meg ez a megállapodás. Meg lehet teremteni a létni szándékozó tagállamok koalícióját, és szisztematikusan kialakítani a megerősített együttműködést. Az egyhangú döntéssel csak odaig sikerült eljutni, hogy 13 szíriait vették, vettek föl a szankciók listára. Hát akkor félre kell tenni az egyhangú döntések meghozatalát. Lenne egy tanácsom. Létre kéne hozni a tagállamok egy magját, a politikai szempontból, a politikai akarattal rendelkező tagállamok magját, azon tagállamok magját, amelyek aztán együttműködni hajlandóak. Tehát ővelük együtt dolgozva kellene közös politikát kialakítani. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Fanorden úr következik 1 perc 30 másodpercre. Köszönöm, elnök asszony. Eston Baron ő nem fog meglepődni, azt hiszem, hogyha a csalódottságomat fejezem ki, nem az közös védelmi biztonságpolitikával kapcsolatban, ennek a teljesítményével kapcsolatban, hanem amiatt, hogy ön még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy egy szükségtelen és nagyon drága döglött lovat még mindig fenntartsunk. Hát mondhatja azt, hogy az Európai Unió 25 misszióban vett részt, és azon ugye ennek a politikának a címkéje szerepelt mindenütt. Na, de hát azt hiszem, hogy nagyon kevés ilyen misszió állta meg a helyét, sokkal jobb NATO missziók voltak, vagy pedig katonai missziók. És ezeket általában azért bonyolítják le, mert az Európai Unió valaki mást kér meg, vagy hagy, hogy lépjen fel. Most például a katonai műveleteket a NATO hajtja végre Líbiában. Ugye nem sikerült a tengeri embargót elfogadtatni, és az EU kétségbe esetten próbálta elérni az ensz belül, hogy humanitárius segítségnyújtási programot lehessen végrehajtani. De az az igazság, hogy sem a NATO, sem az ENSZ, sem az EU nem kívánt katonailag fellépni Persze nagy szükség van a humanitárius segítségnyújtásra, és az EU itt hasznos szerepet játszhatna, de nem oly módon, amely csak egy helytelen katonai ambíciót szolgál. A probléma az pont ez a közös védelmi és biztonságpolitikával, illetve a megkettőzött struktúrákkal. Ez megosztja az embereket, és a szövetségeseket pedig arra ösztönzi, hogy kétszer is meggondolják, hogy fellépnek-e valahol vagy sem. Köszönöm. Valaki kér egy kék kártyát. Accept. Elfogadja? Okay. So, uh, Mr. Uh, Mr. Sinclair. Sinclair képviselő kért kék kártyát. Köszönöm, elnök asszony. Nem tudom, hogy kollégám egyetérte velem, ő emlegette az ENSZ-et. De mondjuk, hogyha lett volna az EU-nak uh, az ENSZ-ben helye, amelyről sokat vitázunk, akkor vajon szuverenitás átruházása lenne ez Franciaországból és Nagy-Britanniából az eu Ugye ő ezt nem támogatja, tehát akkor ezt a szuverenitás átruházást sem támogatná, ugye? hangzik a kérdés. A válasz, köszönöm a kérdést. Hát természetesen megint ez ugye a Lisszaboni szerződés egyik következménye, az a gondolat, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország át kellene, hogy adja, fel kellene, hogy adja az SBT-ben a helyét azért, hogy az Európai Unió részt vehessen az SBT tanácskozásain. Ez elfogadhatatlan számomra. És én nem tudom azt elképzelni, hogy bármelyik tagállam a kettő közül ezt megtenni, és sajnálatos módon a Lisszaboni szerződés erre ösztönöz, és például emiatt is ellenezzük ennyire. Köszönöm. A következő képviselő pedig Lunacek úr két percre. Thank you, uh, President. Köszönöm szépen, elnök. Tisztelt uh, Esten asszony, fő, uh, a bizottság uh, alelnöke főként azt hogy nagyra értékelem az első beszédben elhangzottakat, amelyet az EU politikájáról szól, hogy mit tettek Észak-Afrikában, Egyiptomban, Líbiában, Egyiptomban, és nagyon fontos, hogy kiemelte a fiatalokat és a nőket. És ami a mély demokráciát, a mélyen gyökerő demokráciát illeti. Ez nagyon fontos, hogy osszuk ezt az álláspontot itt ebben a tiszteletházban. Remélem, hogy ez sikeres lesz. Másrésztről egyetértek sok kollégámmal abban, hogy azt gondolom, hogy Assadot fel kellett volna tenni erre a szankciós listára. Ahogy Dani Bendit kollégám kérdezte, ki az, kik azok, akik akadályozzák ezt a tanácsban? Westerwelle úr? Vagy ki? Mondja el nekünk, mondja meg, és támogatni fogjuk önt ha ön nyitott, őszinte velünk, azt hiszem, hogy ezt, ezt támogatás fog önnek biztosítani. Aknázza ki a mandátumát, sokkal több támogatásra számíthat tőlünk, ha több mindent elmond arról, hogy mi történik a tanács falain belül. Mondja el nekünk. Ez igaz a koherenciára és ahogy említette, és mások is említették. Az Albertini jelentésben, amelyről a héten szavazunk, azt kérjük, hogy a nemzeti politikákat, nemzeti politikák támogassák az EU álláspontot és önt. Kérem itt az európai parlamenti kollégámtól, azoktól, akik kormánypárti tagok országban, mondják el a külügyminisztereiknek mindezt, a miniszterelnökeiknek. Támogassák a közös európai politikát, ne csak a saját házuk táját vegyék figyelembe a külpolitika területén, mert különben sosem lesz közös európai külpolitika. Amihez szükségünk van arra, hogy Ashton asszony ön vezesse minket, legyen merész, bátor, ambiciózus, mert 61 évvel a Schumann nyilatkozatot követően, ugye három nappal ezelőtt, két nap ezelőtt ünnepeltük a Schumann napot, több Európára van szükség ma, mint valaha. Egy dolog, konkrét dolog, amire szükség van, a polgári válságkezelés, konfliktus kezelés, Kérjük, hogy az LKS-ben legyen független hatástanulmány, amely standard eljárás legyen, amivel minőségileg tudjuk ellenőrizni a biztonság, emberi jogok, minden külügyi misszió hatásait meg kell nézni, és több civil emberre, civil személyre is szükség van ezekben a missziókban. Köszönöm. Van kék kártya. Elfogadja a kék kártyát? Igen. Sinclair asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék tisztelettel szólni kolléganőmről, aki a közös EU politikáról beszél, és a többi az emberi jogokról is beszélt. De egyetért azzal, hogy az EU mennyire képmutató, ő is tudja, mint én is, ugye mi ellene vagyunk a halálbüntetésnek. A közös nyilatkozat Barózó úr és Van Rompuy úr közös nyilatkozata Bin Laden halálba kapcsolatban azt mutatja, hogy a bűncselekmények büntetés nélkül végre követetek. Ez, ez egy büntetés? Ez a, a halálbüntetés? Ami Bin Laden halált, ez nem halálbüntetés volt. Meggyilkolták, én személyesen azt szerettem volna, hogyha bíróság elé állítja az USA. De hát nem önt bírálom, nem képmutatás az, amit Barozó úr mondott, mert ez egy nyilatkozat, amit közöltött, lehet, hogy bírálni, mint említettem, jobban szeretem volna, hogyha elfogják és bíróság elé, a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elé állítják, de hát nem ez történt. De kérem szépen, itt a képmutatásnak nincs helye. A közös európai álláspontra van szükség a halálbüntetése kapcsolatban ezen a kontinensen egyetemű, a világ más helyén sajnos nem ennyire egyetemű az álláspont ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, mert Lejerik kolléga kapja meg másfél percre a szót. Tisztelt főképviselő, asszony, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy az ön által alkalmazott szavak az első bemutatónál, amikor szeretné azt, hogyha lenne palesztin állam, a Mm, palesztinokon belüli megbékélés. Ez nagyon fontos ez a szó. A palesztin megbékélés első rangú feladat, azzal ellentétben, amit az előbb mondtak, a Hamas elismerte első alkalommal a palesztin hatóságot, a PLO-t, tárgyaló félként elismerte. Elfogadja a 67-es határokat, a kvartett feltételeit, az erőszak egy átmeneti kormányt, amely ugye felállításra kerül a választások előtt. Itt vannak az előfeltételek arra, hogy elismerjék a palesztin hatóságot a 67-es Jeruzsálem, Kelet-Jeruzsálem fő, mint főváros, jövő szeptemberben lesz erről döntés. Azon túl, amit ön említett, tisztelt főképviselő asszony, milyen új aktusokra van szükség, amely segítségével elismeri az EU a palesztin államot, és hogy lehet az ENSZ szemben is ezt az álláspontot képviselni. Mondja el nekünk, hogy milyen kezdeményezőket kíván ön és az EU foganatosítani annak érdekében, hogy az izraeli állam visszafizesse azokat az adókat, amelyeket nem fizetett ki a palesztin hatóságnak. Köszönöm szépen. Uh, do you accept uh, a blue card? Elfogadja a kékkártyás kérdést? Tisztelt kolléga, én is úgy láttam, hogy ön, a Hamas és a Fatah megállapodása történelmi lépés. Egy olyan folyamat, a megbékélési folyamat palesztinok és izrael között most már előre léphetne szintén. Eston asszony világosan kifejtette, hogy ez a kettes flotilla szükségtelen provokáció, amely károsítaná ezt a folyamatot ön és a frakciója esetleg ezt a flotilát ne támogassa, ahogy ezt tegnap tette. Állítólag a gól irányításával támogatták ezt a flotilla projektet. Ön mit mond erről, kedves kolléga? Ez a flotilla, ez gyakorlatilag egy blokádot kívánok felejteni, de ez teljesen szükségettelen, ha az államok, a közhatóságok, nekünk be kell tartani a nemzetközi jogot, hogyha a palesztinok nem élnének gázai börtönükben, akkor mi sem így állnánk ehhez a kérdéshez. Szalafrákosz kolléga egy percre. Tisztelt elnökasszony! Albertini úrnak gratulálok a jelentéshez, és a hatóságokra való hivatkozás kapcsán, amikor a védelmi politikai prioritásokat fogalmazza meg. Óriásiak a kihívások előttünk, az Európai Uniónak azonnali intézkedéseket kellene hoznia számos ügyben. A szegénység, a kirekesztés, a munkanélküliség ellenében, illetve az arab világgal kapcsolatban Erről szó volt ma már. A migrációs nyomás, a bevándorlók özöne is külön kérdéskört vet föl hosszú távon. Olaszország és Franciaország most szembesül ezzel a problémával. Ők megpróbálják a Schengen Egyezmény ö, felfüggesztésével kezelni a problémát. Ebben nem mehetünk bele, ugyanakkor a problémát kezelni kellene közös struktúráink keretein belül. A Schengeni térséget még jobban össze kéne integrálni kéne, és közösen védeni. Sinclair asszony kap most szót másfél percben. Esten asszony, én egyetértek önnel. Nemrégiben láttam egy BBC adást, ahol uh, nagyon izgalmas kérdéseket kapott, és kényelmetlen helyzetbe kerülten. Azt kérdezi, hogy ön kitől kapja a parancsokat? Melyik husz, a 27 tagállam közül ön melyik az, amelyik önt zsinóron mozgatja? Mert az nyilvánvaló, hogy nincs egy egységes védelmi politika. Láttuk az ENSZ fellépését, Németország különállását, Németország leszavazta ezt. Hogyan lehet ilyen körülmények között politikát folytatni, amikor ö, nagy európai országok más nagy európai országokkal nem tudnak, nem is akarnak megegyezni? Önnek teljesen lehetetlen a helyzete, feladata, és azért mondom, hogy ön támogatom, mert azt mondta, hogy Ön nem fog elmozdulni a jelenlegi pozíciójából, de aki az európai politikát, külügyi politikát kritizálja, az ezzel egyet fog érteni, és én is egyetértek, maradjon el a posztján, mert így megmarad a függetlenségünk, szuverenitásunk, szuverenitásunk. Ami a Lisszaboni szerződést illeti, állítólag ugye 330 ezer munkahelyet fog ezt teremteni. Ön ö, ö, azonban belement abba, hogy a szuverenitás bármilyen áttételét európai szintre ö, megakadályozzák a tagállamok. Ezért én támogatom Önt. Salafranca kolléga következik két percre. Köszönöm, elnök asszony, főképviselő asszony, hölgyeim és uraim! Mi van ennek a vitának a középpontjában? Mi kellene, hogy legyen az észak-afrikai és közelkeleti fejlemények? Vannak pozitív felhangok, Esten asszony felhívta a figyelmet a pozitív fejleményekre. Az Európai Parlament és az Európai Külügyi Szolgálat is világosra tette mindezt. Azonban vannak ennek eh, a helyzetnek negatívabb felhangjai. Eston Baron erőfeszítései ellenére azt láttuk, hogy kettős mércét alkalmaznak Líbiával, illetve Szíriával kapcsolatban az ENSZ BT-ben, és a fellépések kapcsán. Mi van az Ashrafi táborral? Az én frakcióm nagyon mértéktartó álláspontot foglalt el külügyi szempontból. Én tisztában vagyok azzal, hogy mennyire fontos ez a kérdés, és mennyire oda kell figyelni Iránra itt. De azt kell mondjam, hogy sajnos az ön valamennyi erőfészetési ellenére, illetve annak ellenére, hogy én nyilatkozat tervezetet küldtem önnek, ön nem emelte fel a hangját egészen addig, amíg 32 ember életét nem vesztette, és több százan meg nem sérültek. Sokkal következetesebben és gyorsabban kell föllépnünk, különösképpen amikor az emberi jogok védelméről van szó, és különösképpen akkor, amikor több ember élete veszélyben forog. Tehát a kérdésem az az, hogy mi van a kubai disszidenssel, azzal a kubai disszidenssel, akit megvertek, és aki eltűnt. Ön ki fogja vizsgálni ezt az ügyet? Meg fogja vizsgálni ennek az eltűnésnek a körülményeit? Vajon van-e itt valami kapcsolat, van-e kapcsolat a személy megverése és halála között? Ha igen, akkor elítéli ezt? Köszönöm, Vigenyin úr, következik két percre. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, tisztelt Ashton asszony. Nagy érdeklődéssel, nagy elégedettséggel hallgattam az önnyilkozatot, és minden egyes szóval egyetértek, független attól. Azonban figyelni fogják önt az állampolgárok, és mi is, hiszen egyetlen egy egységes fellépésön nem tudunk tanúbizonságot adni. A Lisszaboni szerződés lehetővé tette volna pedig, hogy az EU egy hanggal szóljon. Ön világosan szól, asszonyom, de a siker csak akkor lehetséges, ha a többi hang is egységes. Mert eh, mit látunk most? Azt, hogy kakofónia uralkodik. Nagyon nehéz kivenni az Európai Unió egységes üzenetét ebből a hangzavarból. Az Európai Parlament az ön természetes szövetségese abban a küzdelemben, hogy szeretnék megvalósítani a Lisszaboni szerződést. Éljen velünk a most írjuk az új jelentést a közös kül- és biztonságpolitikáról, és a jelenlegi év dinamizmusa lehetőséget ad arra, hogy saját házunk táját környékén is rendet tegyünk az Észak-Afrika országok támogatása, Tunézia és Egyiptom támogatása két fokon képzelhetően. A hosszú távú cél egyértelmű, Egyiptom és Tunézia most vár támogatásra idén azon túl, amit jelenleg tudunk kínálni. Az arab forradalmak két részből állnak. Nincs szabadság és demokrácia, és nincsenek szociális perspektívák. A forradalom sikere akkor érhető el, ha a két problémát meg mondjuk, orvosoljuk az Európai Szocialista Párt megtűrést tartott, és mi az Európai Uniót kérjük arra, hogy támogassa ezeket a folyamatokat most. Az, a frakciónk elősegíti kötelezettségvállalásait ebben a régióban. Nagyon fontos, hogy minden szinten elkötelezzük magunkat. Múlt héten az Euronestet hozták létre parlamenti közgyűlés. Nagyon fontos üzenet volt a keleti partnereinknek, hogy erősebb politikai párbeszédet folytatunk majd velük. Ne feledkezzünk el a világnak erről a részéről. Köszönöm szépen. Most pedig négy Ütenbrück asszony másodpercre. Tisztelt főképviselő asszony, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Szavak, eszközök, a szavak lehetnek fegyverek is a külpolitikában. Éppen ezért óvatosan kell bánni a szavakkal. De hát vannak alkalmak, amikor használni kell a szavakat, méghozzá határozottan. Főképviselő asszony, én nem hallottam az ön hangját, amikor bekövetkeztek a szörnyűséges bűncselekmények, amiket a szírhatóságok elkövettek, a bátor állampolgárok, akik kimentek az utcára Szíriában életüket kockáztatták, ők is hiányolták az önhangját, jobban, mint én, azt gondolom. Ritka alkalmak vannak, amikor az embernek valóban azonnal kell szólnia. Ez egy ilyen pillanat volt. Engedje meg, hogy most a közel-kelet felé haladjak. Azt hiszem, hogy az izraeli kormány által ki nem fizetett adók, ez egy nem megfelelő cselekedet. És nem is következetes ez a cselekedet. Először azt követeljük, hogy a cisziordániai és gázai hatóságok találjanak megállapodás Izrael, és amikor megszületik a megállapodás, akkor így döntenek, hogy a, az izraeli adó, kinevezetett adót nem kell kifizetni. Ez egy cinikus megközelítés. Elég valószínű, hogy az Európai Uniónak azt hiszem, majd meg kell fizetni konkrétan ennek a hibának az árát. Minden kollégámat támogatom, én is azt szeretném, hogyha lendületet adnánk az izraeli-palesztin konfliktus megoldásának, nyilvánvalóan nagyon fontos a két állam megoldás, ez az egyetlen megoldás. Köszönöm szépen. Piotrowski kolléga, egy percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Annak ellenére, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és közös kül- és biztonságpolitikát tenne lehetővé, nem sok minden történt vannak diplomáciai erőfeszítések, ennek van új neve, de az Európai Unió tevékenysége a nemzeti, nemzetközi porondon, hát ott nem sok mindent látunk. A közös politika 27 tagállam esetében nehezen érhető el, ezt világosan látjuk az árbetini jelentésben is. Világosá válik, hogy a tagállamok nem nagyon akarnak tenni a közös politika területén. Különböző képviselők, egyes tagállamok képviselői úgy tűnik, hogy világosá teszik ezt a szétesettséget. Gualtieri jelentése is arra utal, hogy nagyon sokszor vannak átvedések a védelmi programok esetében, a nagyon fontos gazdasági forrásokat elpazarolják. Nagyon fontos eszköz a NATO, de a parlament bal oldaláról elfogadhatatlan hangok hallatszódnak. Ezt azt kérjék, hogy oszlassák fel a NATO, tehát ezt nem lehet komolyan venni. Köszönöm szépen. Most pedig Kófer kolléga egy másfél percben elnökasszony, tisztelt Estonasszony. Nagyon jó, kiváló jelentés készült Guátyerió részéről a közös kül- és biztonság és védelmi politikáról. Nagyon fontos leltár ez. Négy prioritást szeretnék kiemelni, amelyekkel jövőre foglalkoznunk kell majd. Az első prioritásom, közös missziókat reálisan kell felbecsülni. Külső értékelés kell készíteni róluk, be kell építeni őket a regionális politikai koncepciókba. Ez kiváltképpen Afrika szalvára vonatkozik. Másodszorban előrehaladás kell elérni a az erőforrások, a katonai kapacitások közös felhasználásánál. Gondoskodni kell arról, hogy a brit-francia külön utat megállítsuk és becsatornázzuk őket az európai közös útba. Az Európai Védelmi Ügynökségnek van elképzelése erről, ezeket az elképzeléseket tegye le az asztalra, és gondoskodjon arról legyen nyilvános vita és legyen előlépés. Harmadsorban szükségünk van egy nyilvános vitára, egy új európai biztonsági stratégiáról. Szolána úr 2003-as dokumentuma annak idején nagyon jó dokumentum volt, de a világ azóta sokat változott, nyilvános vitára van szükség. Negyedik pont, a tagállamok parlamentjeivel sürgősen meg kell állapodni a közös parlamenti ellenőrzésről a közös kül- és biztonságpolitika területén. Ha ezt elérjük, akkor ön, Estonasszony, és ez a parlament ebben a négy pontban előre tudjuk vinni a közös kül- és biztonság és védelmi politikát, és akkor egy év múlva elégedettek lehetünk. La parola all'onorevole... Köszönjük. Teró kollega kap egy percre szót, parancsoljon. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Haluan myös tervehtiä. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném üdvözölni a főképviselő asszonyt, aki megtisztelt bennünket a jelenlétével ma délelőtt. Szeretném köszönteni az Európai Parlamentben az új kollégákat is, és ezen kívül a közös külpolitikáról és védelmi politikáról is szólni kívánok. Az Európai Uniónak erős hanggal kell felnépnie, és ez rendben is van, azonban a tagállamoknak függetlenségre is szükségük van, és játéktérre. Az Európai Unió képviseli tagállamait, és hogyha ezt teszi, akkor kik a tagállami képviselők? Ők kiket képviselnek? Nem szeretnénk átfedést, és nem szeretnénk azt, hogy az Európai Unió túlságosan felfújódjon. A kérdés pedig a következő, mit akarnak az európai állampolgárok? Grazie, la parola all'onorevole Kovács per un... Köszönöm szépen, Kovács úr következik. Köszönöm a szót, elnök asszony a lisszaboni szerződés túlságosan bonyolult átalaktásaival megnehezti az intézmények felállítását és a feladatkörök meghatározását

mi nagyra értékelnénk, hogyha tényleg eh, kiépülne a külügyi szolgálat, és működőképes lenne, és ez nagyon fontos eh, a képviselet szempontjából. És tudjuk, hogy az időrövetsége miatt további javításokra van szükség. Azt is látnunk kell, hogy nagy probléma az, hogy eh, minden egyes európai külügyminiszter külön lép fel, de úgy gondolom, hogy mindennek ellenére egy közös stratégiát ki lehetne alakítani. Az ön feladat és a mi feladatunk az, hogy ezt elérjük, mert azok a pozíciók, amelyeket Lisszabon értelmében képviselünk, azok három dolgot jelentenek a valóságban, és nagyon fontos az, hogy közös nevezőre jussunk a tagállamokkal, és ezt végre is hajtsuk, és politikai vezetőszerepet vállaljunk és ezt úgy tegyük, hogy ez meggyőző legyen, és a többi államot is így magunk mellé tudjuk állítani. Nagyon fontos az, hogy itt valóban előre mozduljunk. Egyetértett Gutierrez úrral is. Én köszönetet mondok a többi kollégának is. A képességek csoportosítása és képítése, illetve megosztása, az nagyon fontos. Ezek olyan dolgok, amelyekre valóban szükségünk van. Számos olyan pont van, amiben egyetértünk nagyon fontos az, hogy itt megnézzük a fejleményeket, megnézzük, hogy mi a helyzet Ukrajnában, mi a helyzet Örményországban, tehát óriási kérdések vannak az arab világban, és erre sokan már utalást tettek, hogyan reagálhatunk a különböző helyzetekre, hogyan tudunk arról gondoskodni, hogy hogy mit tudunk tenni Ashraf esetében, úgy gondolom, itt is józan utakat kell találnunk, és közös pozíciókat kell kiépíteni. Mindenképpen segítünk önnek abban, hogy kiépítse a külügyi szolgálatot, de mindenképpen meggyőző politikát szeretnénk folytatni. Egyhangulaságra van szükség és továbbra is várjuk az eredményeket, amelyek kötődnek a külügyi szolgálat kiépítéséhez. Grazie la parola all'onorevole Howitt per umi. Köszönjük. Howitt úr kap másfél percre szót. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni a főképviselő asszonynak, hiszen sikerrel hozta tető alá az ENSZ-ben a kompromisszumot az EU hozzászólási joga terén. Ez korábban senkinek sem sikerült közös külös biztonságpolitikáról bármit is gondoljunk, a legfontosabb célok között ez szerepelt a Lisszaboni szerződés esetében. Egy olyan külpolitikát kell kialakítanunk, amelyet tisztelnek és amelyben bíznak külső partnereink. Az emberjogi kérdések szocialista koordinátoraként gratulálok a főképviselőasszonynak, hiszen az emberi jogok stratégiai felülvizsgálata, illetve a külügy miatt, illetve mert a külügyminisztereket sikerült rábírni arra, hogy az emberi jogokat beépítsék az uniós politikai célokba. Egy emberjog és demokrácia igazgatóságot hoz létre. Köszönjük, hogy ezt megteszi. Amikor azt mondja, hogy a halálbüntetésnek véget venni személyes célja, akkor szintén támogatnunk kell. Elnök asszony, Munisz asszony támogatja a frakciónk, amikor arra szólítja fel, hogy az emberi jogi tanácsban láthatóbb legyen az unió részvétele. Albert Unió úr azt mondja, hogy cselekednünk kell, nem csak felemelnünk a szavunkat az emberi jog és emberek jogok megsértése miatt, egyetértünk ezzel. Az emberi jogok tekintetében nem lehet engedményeket tenni, ahogy az Gátyéri úr is mondta, ezzel a frakciónk egyetért, és a palesztinok esetében is tennünk kell valamit. Ez az éves rendes külpolitikai vitánk most, és majd meglátjuk, hogy az emberjogi felülvizsgálat hova vezet, és komoly emberjogi kultúrát kell kiépítenünk a külszolgálat munkájának teljes egészében. Köszönöm. Grazie la parola all'onorevole Köszönjük, Maki asszony következik egy percben. Arvoisa puhemies, Pohjois-Afrikan tapahtumat ovat osoittaneet jälleen kerran EU. Köszönöm szépen az észak-afrikai események megmutatták azt, hogy mennyire le van maradva a közös kül- és védelmi politika. Az Európai Unió követelései, az emberi jogok, a demokrácia figyelembevétele hasonlít kicsit egy Don Quixote harcra, És ezt főként akkor látjuk, hogyha megnézzük az európai fegyverkereskedelmet. Az Európai Unió számos országából szállítottak Tunéziába, Bahreinba, Szudánba és Jemenbe fegyvereket. Főképviselő azt, hogy nem menne itt az ideje annak, hogy, hogy kihagynánk a fegyvereket, és tilalmat rendelnénk el a fegyverek exportja szempontjából. A krízisért, illetve egy hajó zátonyra futásáért nem csak a kapitány felelős, de a kapitánytól elvárható lenne, hogy kezdeményezést tegyen, és helyes irányba terelje a dolgokat. Honorevole Stevenson per un minuto Stevenson úr kapja meg a szót egy percre. Tisztelt elnök asszony, Ashton asszony. A kampasrai mészárlást követően április 8-án a helyzet továbbra is kritikus, és bármelyik pillanatban újabb véres támadásra kerülhet sor. Bagdadból éppen most jöttem vissza, delegációt vezettem ott, és magas szintű tárgyalásokat Irak elnökével, illetve kormányminiszterekkel sikerült egy megoldást találni az esrefi válságra. Ehhez az ENSZ, az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió közös fellépésére van szükség. A 3400 menekült letelepítésére, újra telepítésére az Egyesült Államokba, Kanadába, Norvégiába, Svájcba, illetve az Európai Uniós tagállamokba illetve bármilyen országba, ahol családtagjaik élnek. Ez az egyetlen lehetőség, amely, amelyel egy újabb humanitárius katasztrófát elkerülhetünk. Ashraf lakosai ehhez hozzájárultak. Az Európai Parlament önre számít, azt várja önt, hogy ragadja meg ezt a lehetőséget, és ártatlan életeket mentsen meg, kerüljük el a további vérontást. Grazie, la parola. Köszönjük. Campbell úr kap szót egy percben parancsoljon. President, Europe... Elnök asszony, az Európa nap, pon az európai nemzeti identitásokat kellett volna ünnepelnünk, nem erről szólt, hanem arról, hogy a nemzetállamok helyét eh, egy supranacionális európai kormányzat veszi át, amely a nemzetállamok felett áll a kormány közül szemben, ahol valóban szabadon együttműködhetnek a nemzetállamok, de egy központi európai szintű hatóságról szó sincs. A libiai repüléstilalmi eh, övezetje jól mutatja ezt. Az ENSZ-ben megállapodtak eh, erről Nagy-Britannia, Franciaország és Amerika vezették ezt. Eh, a Németország és Oroszország mm, meg különböző okokból tartózkodtak önkéntes részvétellel működik ez a kormányközi NATO fellépés. A szupranacionális EU mindezek közben a David Cameron javaslatot elvetette. Catherine Ashton bárónő érdekes módon ellenezte ezt a repülésterelmi zónát, kétségbe esett populizmusnak titulálta ezt. Jó mutatja tehát, hogy a kormányközi fellépés mennyire hatásos, miközben a szupranacionális szinten semmit sem tűzünk, miközben vért ontanak Líbiában. Köszönöm. Grazie la parola all'onore. Köszönjük. Mauro úr kap szót kettő percben, parancsoljon. Eh, eh, signor Alto Commissar. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Tisztelt főképviselő asszony, önnek nagyon nehéz a feladata, és eh, valóban nagyon sok feladat terheli önt. Ezért ne értse provokációnak a kérdéseimet, hanem inkább úgy vegye ezt, hogy én csak egy-két ösztönző gondolatot szeretnék mondani. A közös vita után szavazunk az EU szerepéről a nemzetközi szervezetekben. Mielőtt két évvel ezelőtt hivatalba lépett, megkérdezték önt arról, hogy mit gondol arról, hogy jó lenne az, hogyha lenne az EU-nak egységes helye az ENSZ-ben. A Munyász jelentésben a Milan Mon módosítást tartalmazza az EP álláspontját ezzel kapcsolatban. Ezen a kérdésen elgondolkodott a tisztelt Estonasszony. Lesz egy európai találkozó Bagdadban, és az EU részéről három képviselő fog oda utazni erre a brit uh, támaszpontra, és szeretném, hogyha itt egyfajta megoldást találnának. Szeretnék arra utalni, hogy itt hét, ebben a városban hét EU tisztviselő van állomásosztatva. Nem lenne jobb, hogyha Bagdadban 17 tisztviselő lenne, hiszen most ez lesz az első megállapodás az EU és Irak között. Az Ashraf helyzetét is tisztán használunk, és itt is egy megfelelő megoldásra lenne szükség. A koptok helyzetéről is beszélt Egyiptomban. Nem állandó üldöztetésről van szó, de mégiscsak aggasztó ez az úgynevezett arab tavasz keretén belül. Az külügyi szolgálat továbbra is figyelembe kell kísérje a szélsőségeket, de ebben az esetben csak keresztényeket támadnak, csak a templomokat támadják. Nem lehetne nevén nevezni a gyereket, és utalni arra, hogy a koptok a fundamentalista politika fogjaivá váltak. Panzeri per un minuto. Köszönjük Panzeri úr egy percben. Le turbulenze che stanno modificando la geografia politica. Köszönöm szépen, elnök asszony. A politikai szintér megváltozott a földközi tenger partvidékén. Bizonytalanság honol, és remények fogalmazódnak meg, amelyek az Európai Unió külpolitikáját nevezik meg. Következetes és megerősített külpolitikára van szükség, hogy megfeleljünk ennek a kihívásnak és a bonyolult jövőbeli helyzetnek, hiszen átalakulnak a külpolitikai helyzetek. Kína, Oroszország, illetve az Egyesült Államok stratégiai pozíciója változik, illetve a természeti erőforrások hiányosságaival kell számolnunk. Mindezek tükrében Európának fontos szerepet kell betöltenie, döntő szerepet, és egyértelmű, hogy sajnos Európa erre nem áll készen. Túlságosan lassan haladunk a nemzeti külpolitikák koordinációja területén. Nincs előrelépés, lényegi előrelépés. Vannak bizonyos fellépések, amelyeket ön vezet, eh, Ashton asszony, illetve a külügyi szolgálat, de sajnos a külpolitikai hatalmak saját érdekeiket képviselik, és nem delegálják az Európai Uniónak ezeket. Lapozzunk, próbáljuk meg ezt a szerepet felvállalni és végigvinni a kihívást, hiszen szorít bennünket az idő. Köszönöm. Quiero, quiero señalarles a ustedes Köszönöm, mondja az elnök. A... Én veszem át az elnöklést, és tájékoztatnám önöket, hogy nagyon sokan szerepelnek még a hozzászólók listáján. Nem szeret, el szeretném kerülni azt a helyzetet, hogy a 12.30-kor kezdődő szavazásra megérkeznek már a kollégák, és az utolsó hozzászólókból már semmit sem hallunk. Ezért szeretném, hogyha mindenki eh, szigorúan tartaná a hozzászólási idejét, ha nem, akkor meg fogom szakítani őket, elveszem a mikrofont. Kacsin úr következik. Köszönöm, elnök úr. Eston Bárónő, ön megtestesíti az Európai Unió politikai ambícióit, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjeként. Ezért kérem, hogy minél hamarabb látogasson el Irakba. Elengedhetetlen, hogy Bagdadba ellátogasson, Kurdisztánba, szintén amerikai jak eh, az év előtt elhagyják ezeket a területeket, egy, font, egy komoly űrt hagyva maguk után, az Európai Unió pedig gyakorlatilag semmiféle jelenlétel nem bír ezen a téren. A diplomaták eh, vannak, csak akiket nem látni. Irak eh, politikai együttműködésre vágyik, szeretné, hogyha gazdasági együttműködés létesítenénk velük, és szeretné, hogyha ön ellátogatna oda. Bosznia-Hercegovina témájában a nyilatkozatok kiváló út üdvözlöm ezt, de Szarajevóban még mindig nem neveztek ki delegációvezetőt, és ez megengedhetetlen, e, véget venne ennek a jelenlegi helyzetnek, hogy végre kineveznének valakit. Köszönjük Kacsin úrnak, egy percben Kovál úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt e, elnök úr. Két problémát láthatunk jelenleg. Először is egy új elképzelés van a szomszédsági politikáról. Nemrégiben Tunéziában jártam, nagy elvárások vannak az EU-val kapcsolatban, Ukrajnával is állandó kapcsolatban állok, és tudom, hogy többet várnak, több lehetőséget várnak, sokkal többet szeretnének tenni Európával együtt. Nem szabad önzőnek lennünk semmilyen módon. Tudom, tisztelt főképviselő asszony, hogy ön csak egy személy, és mások döntenek, a különböző dolgokról az ön nevében, de néha olyanok vagyunk, mint a gyerekek. Egyszer Belarusziába foglalkozunk, utána elfelejtkezünk róla, utána Észak-Afrikába foglalkozunk. Ön főképviselő hogy megmutatta azt nemrégében, hogy ön nagyon erős személyiség, és valóban vezető szerepet tud vállalni, és biztosítani tudja azt, hogy állandó, merész politikai vízióval rendelkezzünk. Nem csak a bevándorlásra kell koncentrálnunk, nem szabad, hogy önök legyünk, mint az ókori Róma, hogy csak egy folyó mentén vegyük a határainkat. Szerjus Valszki. Két percben Szerjus Valszki úr következik. Köszönöm, elnök úr. Eston, bárónő. Az Asrafi táborban atrocitások történnek folyamatosan, ez komoly aggodalomra ad okot, de a fő kérdésem a szavakon kívül milyen tettekkel próbálunk javítani a helyzeten. Kereskedelmi, segélypolitikai, eszközökkel, mert a meggyőzés eszköze nem vezet célra. A szomszédságpolitika keretében amit tesz, az a legfontosabb az ön portfóliójában. Ha itt nem járunk sikere, akkor az egész külpolitikánk kudarcba fullad. A déli szomszédságunkban és a keleti szomszédságunkban eh, sokat kell tenni. Estön asszonyon azt mondta, hogy eh, Ebben a szakpolitikában az időből kevés van, a szomszédság politikában mindig le vagyunk maradva az események mögött. Harmadjára késik a szomszédság politika eh, felülvizsgálata, amióta ön hivatalba lépett. A külpolitika arról szól, hogy megváltoztassuk a dolgok menetét. Nem üres szavakról, eh, ülésekről és üres nyilatkozatokról szól ez. Kemény külpolitikai eszközökkel kell változtatni Belarusban, Asrabban, Szíriában és Líbiában a helyzetet. Ha mindig arra várunk, hogy engedélyt kapnunk valamire, nos ez már az ön külpolitikai doktrinájává vált, azonban ez helytelen megközelítés ha így járunk el, akkor mindig le leszünk maradva. Egy olyan főképviselőt szerettünk volna, aki az eseményeket alakítja, nem csak leköveti. Gyakran nevetségesek a vízum tilalmaink, amivel megpróbálunk egyes embereket elítélni. Sajnálatos módon rengeteg arab pénzt nem folytatnak, az elnök megszakítja Szárius Volszki urat, időtúlépérésért egy percben Rucsek úr kap szót. Te... Madame Ashton, dámy a pánové, pro bezpečnost a stabilitu v Evropě je Köszönöm szépen. Nagyon fontos a biztonság Európában, és ebben a tekintetben nagyon fontos, hogy mi történik az arab országokban, hiszen az arab és muszlim lakosság emancipálódik politikailag, egy arab-prágai tavaszt élünk meg. Tunéziából, Jemenből, Szíriából, Bahrányból a fiatalok mind több, nagyobb szabadságot, demokráciát és emberi jogokat akarnak. Saját érdekeink politikai és biztonsági szempontból és mindezen felül erkölcsi kötelességünk, hogy ezeket az erőfeszítéseket támogassuk, hiszen azok az értékek, amelyekért harcolnak, saját értékeink is. Ezen értékek hatékony terjesztése előfeltétele a biztonságnak, a stabilitásnak és a jólétnek a világban. A többoldalú támogatás azonban nem jelent beleszólást. Véleményem szerint a polgári társadalom, a demokrácia és a jogállamiság olyan kérdések, amelyekkel meg kell birkózniuk az arab népeknek. Omen Ruiten. asszony következik Tisztelt elnök úr, Esten asszony. Hadd kezdjem azzal, hogy Esten asszonynak gratulálok a New Yorki sikeréhez. Nagyon jó az, hogy Európa szerepét az ensz belül erősítjük, de vannak itt kérdések is. Mi az ön üzenete az a közgyűléshez, és hogyan lehet a tagállamokat közös nevezére ö, hozni? És milyen közös milyen konkrét tevékenységeket képzel el? Mi mindannyian nagy kihívások előtt állunk, és ezekre megoldásokat kell találnunk. Nem Bahreinben, Jemenben, a Örményországban vannak ezek a kihívások, hanem a közvetlen szomszédságunkban, Oroszországban, Egyiptomban, Szíriában, Líbiában, és ezek egyértelműek, ezek a kihívások. Itt elnyomás van, háborúban támadják a vallási kisebbségeket, rengeteg bevándorló érkezik, és nem igazán épül ki a jogállam. Tisztelt Estonasszony, ön az Európai Unió szimbóluma, és nem lehet megengedni azt, hogy most az Európai Unió megosztott legyen. Ön rendkívül fontos szerepet játszik, formálisan és informálisan is a szintfalak mögött, illetve az üléstemben is fontos szerepet játszik. Tudom, hogy sok feladata van, de tudjuk azt is, hogy az Európai Parlament támogatja önt abban, hogy meggyőzze a tagállamokat arról, hogy egy közös európai megközelítés kifizetődő, hatékony, koherens és közös külügyi politikát kell folytatni. Elnök úr, a legjobb embereket kell a legjobb helyre helyezni a külügyi szolgálatban, és így az Európai Uniót tudjuk erősíteni. Sokkal többet kell tennünk Szíriában, és nem szabad félmegoldásokkal megelégedni, és megszakította az elnök. Most megadom a szót Koppa Κυρία Άστον, σήμερα συζητάμε τα κορυφαία θέματα στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, αλλά και τρία... Köszönöm szépen, nagyon fontos, nagyon fontos anyagról van szó a külpolitikáról, és ezzel kapcsolatos fontos jelentésekről az Európai Unió szerepéről a világban. Azonban van egy kérdés, amely mindenki számára egyértelmű mai napon, hogy van-e külpolitikánk? Van-e közös európai külpolitikánk? Amikor az arab felkelésekre gondolunk, illetve amikor ezt látjuk, akkor Európa hezitál, Európa késlekedik, Európa nem szólal föl. Libiával kapcsolatban állásfoglalás születik, azonban Szíriával kapcsolatban nincsen közös álláspontunk. Fontos, hogy de facto választ találjunk erre a kérdésre az Európai Unió nem felel meg a kihívásoknak, a jelenlegi kihívásoknak, és nagyon fontos lenne konkrét döntéseket hozni, ez pedig azt jelenti, hogy már most elveszítettünk még egy csatát Európában. Galler, para su intervención. Másfél percben Galler úr kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, figyelembe véve a tagállamok különböző fellépéseit a jelenlegi kihívásoknál. Egyetértek a kollégák véleményével, de Aston Baron véleményével is. Vagyis azzal kapcsolatban ki kell terjeszteni a vitát a nemzeti kormányokra, és meg kell nézni, hogy milyen nemzeti előnyt várnak a nemzeti kormányok az egyoldalú felépésektől és milyen előnyökkel járhatna az, hogyha az egész európai szinten közösen lépnénk fel. Úgy gondolom, hogy néhány kormánynál magyarázatot kellene kérnünk. Bízok abban, hogy készek leszünk a hibáinkból tanulni, és remélhetőleg a pénzügyi válság is majd jóságos hatással fog járni annak érdekében, hogy együtt lépjünk fel. A képességek csoportosítását és megosztását már említettük, a tagállamoknak bemutatták a projekteket. A kérdés az az, hogy ezzel hogyan fog bánni. Van-e elképzelés azzal kapcsolatban, hogy az eddig nem aktivált és állandó struktúrált együttműködés hogyan lehetne erősíteni, mi a helyzet a védelmi ügynökséggel, és hogyan lehetne az eh, kezdeményezéseket itt megvalósítani. Bütikofer kollega négy eh, kezdeményezést jelentett meg, ezekkel egyetértek. Az Európai Parlament már többször utalt a fehér könyvre, illetve arra, hogy szükség lenne egy ilyen fehér könyvre a védelmi politikát, illetve ön mit gondol erről? Mit gondol az ön külügyi szolgálatának munkájáról, hogyan lehetne itt eh, ezen a területen működni, és egy operatív főhadiszállást létrehozni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Jenyez úr következik. Köszönöm, elnök úr. Először is Eston Báron, ő szeretnék gratulálni ennek a kiváló munkájához, amelyet végez, és engedjék meg, hogy elmondjam, hogy hogy nagyon keményen kellett dolgoznia Eh, és fokozatosan tudja elérni ezeket az eredményeket, például az ENSZ-ben. Most nem mennék részletekbe, mert a frakciótársaim, illetve a kollégáim más frakciókból már elmondták a, a nevemben is mindezt. Van azonban egy-két megjegyzésem az a kapcsolatban, hogy hol tehetne még többet. Mit tehetne annak érdekében, hogy valóban közös legyen a kül- és biztonságpolitikánk az európai közvélemény más területekkel ellentétben eh, támogatja a közös kül- és biztonságpolitikát. 65% az európaiaknak a közvéleménykutatások szerint támogatja a KKBP-t. Még az euroszkeptikusok között is vannak, akik támogatják ezt, illetve a közös az európai biztonság és védelmi politikát is. Tehát egyértelmű az igény erre. A kérdés az, hogy kikkel kell szövetséget kötni. Az elnök megszakítja a hozzászólót. Milán Mon kapja meg a szót. Un cuarto, un cuarto de, de su tiempo. El señor Millán. Sajnálom. Elfogyott az ideje, Milán Mon úr kap szót. Ó, köszönöm, elnök úr. Közös vita ez három jelentésről. Én azonban azt hiszem, hogy szerencsésebb lett volna a három témát külön kezelni és külön megvitatni. Na mindegy. Sajnálatos módon az pont amikor az Európai Unió külpolitikájára próbáltunk koncentrálni, akkor a gazdasági válság elszívta az erőnket és az időnket. Ugyanakkor az arab világban folyó változásokban gazdaság és politikai részt kell, bár szerepet kell vállalnunk. Nagyon örülök annak, hogy ENSZ-ben sikerült tető alá hozni a közgyűlésben ezt az új megállapodást, hogy határozottabban szólaljon hasonló fel az Európai Unió. A tavalyi kudarc igen komoly árnyékot vetett az Európai Unió jövőjére a világpolitika színpadán. A 73-as állásfoglalás a mm, biztonsági tanácsban jól mutatja, hogy egy közös külülés biztonságpolitikának milyen kihívásokkal, óriási kihívásokkal kell szemben néznie. Nagyon nagy feladat vár önökre, hiszen meg kell győzniük a tagállamokat arról, hogy a közös külső fellépésnek koherensnek kell lenni mindkettőjüknek. E, igen, komoly erőfeszüléseket kell tenniük, és az új Lisszaboni szerződés megadja ezt az eszközöket. Köszönjük, Milan Mon, kollega, Szívjec úr, egy percre kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nincsen közös európai politika, néha van, néha nincs, és a szomszédsági politika esetében van közös politika. Észak-Afrikában kivételes módon az országok jelenleg olyan helyzetbe kerültek, ahol a nyugat korábbi politikája hiteltelenné vált, keleten viszont még mindig megvan a hitelességünk. Amikor a védelmi politikáról beszélünk, akkor 60 európai gép száll eh, Líbia felett. És hogyha az amerikaiak nem lettek volna ott kezetekben, akkor semmilyen hatása nem lett volna ennek a missziónak. De nem szabad eh, panaszkodnunk eh, a közös politika hiánya miatt. Köszönöm szépen Siviac úrnak, most pedig Danzsan úrkal köszönöm másodpercre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony. A libiai válság rámutatott arra, hogy az európai Unió katonai és diplomai szempontból nehezen képviselteti magát. Ez az elégedetlenség nem csak a politikai akaratnak, a, nem csak ez okozza ezt, hanem energetikusabb kezdeményezéseket kellett volna tenni, illetve kellene tenni. Nagyon nagy a felelősségünk, abban, hogy koherens és látható politikát hozunk létre ebben a kérdésben, az amerikaiak is ezt várják tőlünk. A libiai válság tekintetében oda kell figyelni a stratégiai fejleményekre, ezek nagyon fontosak, és ez azt jelenti, hogy a biztonság és védelmi, közös biztonság és védelmi politikát nem szabad félresöpörni, ez benne van a Lisszaboni szerződésben is, és ez az, amely önre nagyon fontos szerepeket ró. A költségvetés és nagy kihívásokat jelent ebben, ezen a területen, illetve a válság. Nehéz az a tényező, nehéz az amerikai fellépéssel szerepet vállalni, illetve ezt ennek eleget tenni. Fontos, hogy támogassuk az amerikai barátainkat, illetve a nato is, azonban ők nem tudták a grúz háborúnak, nem tudtak véget venni, nem ők voltak ezek, európai misszió az, amely legitimitást érdemel. Az Egyesült Államok első sorban van, és a NATO szerepelésen nem elegendő. Ez a közös külés, külés biztonsági politika benne van a szerződésben, de mindemellett egy stratégiai szükség, és nagyon fontos, hogy meghozza azokat a lépéseket, amelyekre szükség van. un minuto medio. Köszönjük Dázsán úrnak. Kovácsev úr következik másfél percben. Köszönöm szépen. Egyértelmű az, hogy néhány tagállam kormánya csak most jön arra rá, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében milyen kötelezettségek hárulnak rájuk. Egyértelmű nem készek arra, hogy a kötelezettségeket vállalják. Ezért az Európai Uniónak, hogyha erre szükség van, az asztalra kell csapnia, és azt kell követelnie a tagállamoktól, hogy egyértelmű álláspontot foglaljanak el. Erős európai diplomáciára van szükség, hatékony katonai és polgári e, bevetésekre. Csak így lehet e, hangsúlyozni a fellépésünket, és e, csak így tudunk nyomást gyakorolni a világpolitikára. A közös európai nézőpont, szempont hasznos lehet a NATO számára is. Ezt mutatja minden konfliktus, amit láthatunk világszerte. Amellett vagyok, hogy használjuk ki közösen a képességeket, és készítsünk eh, egy közös stratégiát a védelmi és biztonsági politika területén. A lehetőségeket meg kell teremteni arra, hogy az információ cseréje megvalósuljon. A tagállamoknak hatékony információcserét kell megvalósítaniuk a külügyi szolgálattal, másrésztről az Európai Uniónak más lehetőségeket is fel kell térképeznie. Ashton asszony más tagállamoktól is szeretné az úgynevezett readmission szerződéseket követelni. Gracias, Köszönjük. Másfél percben uh, Alois Péternek kap szót. Köszönöm. Esten, asszony, kedves kollégák! A kül- és biztonság uh, politika terén uh, egyre több kihívással kell a jövőben majd szembenéznünk, ezért fontos a hitelességünk, hiszen hitelesség nélkül nem lehetünk hatékonyak, hatásosak. Ez azt jelenti, hogy értékeink és elveink mentén kell fellépnünk. Esten asszony, ne felejtsük el az Európai Unió hogyan született meg évtizedek évtizedek óta az ember helyezi a középpontba az Európai Unió, éppen ezért az emberi méltóságot, az emberi jogokat kell most is eh, középpontba helyeznünk, és a kultúrák közötti párbeszédet erősíteni. Az uniónak erősebb szerepet kell játszani ezen téren, nem 27 különböző politikát vár tőlünk a, a világ, de ez nem jelenti azt, hogy a sokszínűségnek véget kell venni. A Bosznia-hercegovinai helyzetet meg kell oldani minél hamarabb, hogy elkerüljük az erőszakot. Másodszorban egységes megközelítést kell alkalmazni Törökország tekintetében. Harmadsorban nagyon örülök annak, hogy határozottan lép fel, hiszen hangosan és egyértelműen kell felszólalnunk a világpolitika porondját. Köszönjük Peter Leónak, most pedig szintén másfél percben Vidal Quadras kollega következik el veintinueve de julio de dos mil nueve tropas y Köszönöm, elnök úr. Július 29-én, 2009-ben az iraki eh, erők eh, benyomultak eh, az Ashrafi területre, és többeket megöltek, lelőttek, összesen 35 áldozatot számoltak. Vagy lelőtt, ezeket az áldozatokat, vagy eltaposták őket tankkal. Ez a vérontás várható volt, ezért kértük azt, hogy lépjen fel, lépjen közbe. Hónapokig félresöpörte a figyelmeztetéseket, és csak akkor tett bármit is, amikor már a várható borzasztó vérontásra sor került a következő hasonló incidens óriási eh, vérontást, vérfürdőt hozhat, hogyha nem tesz valamit a humanitárius helyzet megoldása érdekében, és hogyha nem kezeli ezt prioritás ként, akkor ez elkerülhetetlen. Stevenson úr felvázolta hogy azt a megoldást, amelyet ö, eh, támogatnunk kell, és remélem, ö, eh, hogy követi majd a szavát, hiszen 3400 embert kerítettek körbe a tankok, akik teljesen védtelenek, tennünk kell valamit, remélhetőleg az Európai Unió eh, az értékek, az európai értékek alapján lép majd fel, az Európai Parlament támogatására eh, számíthat, meg kell ezeknek az embereknek az életét eh, menteni, és még egyszer mondom, ön mellett állunk majd, ha nem járunk el, lépünk fel időben, akkor a lelkiismeretén szárad majd a rengeteg halál. Köszönjük, másfél percben Dominik Bodis közé. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió végre szankciókat foganatosított Szíriával szemben, sajnos. Ezek azonban nem határozottak, és a szíriai vezetést nem hibáztatják. Hiányzik az egyértelmű fellépés, az egyértelmű hang, és ezzel tulajdonképpen magukra hagytuk a felkelőket, és az elnyomás erősödhet ennek eredményeképpen. Nagyon kegyetlen ez az elnyomás, és elképzelhetetlen az, hogy az emberi jogi tanácsban helyet kapjon Szíria, míg ma a szíriai hatóságok nem nem, nem teszik lehetővé az Ara város, Debra, városába a, Debra városának a hozzáférését. Az, hogyha az emberi jogi tanácsban helyet kap Szíria, ez elképzelhetetlen, hiszen a saját népe ellen erőszakkal és kegyetlenül lépett föl, és az emberi jogi tanács értékeivel szemben lépett fel. Főképviselő asszony milyen diplomáciai lehetőségeket lát annak érdekében, hogy egy ilyen katasztrófát elkerüljünk. Con esta intervención hemos terminado el turno de oradores y pasamos... Köszönöm szépen, lezárjuk a felszólalók listáját, és rátérünk a spontán felszólalásokra. 24-en szeretnének hozzászólni, és a bűró ajánlása az az, hogy öten kapassanak szót, tehát 10 ember fogja megkapni a szót most, és le fog, ki fogom kapcsolni a mikrofonjukat, hogyha túllépik az egy percet Ipiszadzsek asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Itt ülök, itt ülök, és olyan csak egy percem van, nagyon rövid leszek. Két kollégám már beszélt a hegyi karabahi konfliktusról és arról, hogy rosszabbodik a helyzet. Az elmúlt hétekben rendkívül rossz lett a helyzet. Ezért kérdezem Eston asszonyt, figyelembe véve azt, hogy bizonyos csapatokat állomásoztatnak, áthelyeznek az azerbajdzsáni térségbe, amely terület Örményország kezében van. Tud-e ön erről, és meg lehet előzni azt, hogy kiéleződjön a helyzet Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban valamit mondaná. Köszönöm, Anna Gomes kap szót, parancsoljon. Hogyan biztosíthatjuk eh, a az emberek biztonságát az Európai Unióban, hogyha nem teszünk semmit a földközi tenger térségében. Az uniós szankciók mellett arról is szükség van, hogy európai vagy a hágai bíróság a szíriaiak elnyomásáért bíróság elé vigye a bűnöseket. Bengeziban már az EUFORT be kellett volna vetetni, nem csak humanitárius segélyre van szükség, hanem a fegyver embargót is alkalmazni kell, hogy ezt ez a parlament is javasolta. Ehhez nem kell már újabb ENSZ határozat vagy kérés csak a tagállamok politikai szándékára van szükség. Hogyha ön e, kezdeményezi ezt, és az uniós tagállamok elé terjesztő, hogy mi a felelősségük, akkor számíthat a mi támogatásunkra. Végül a palesztin megbékélés, és megszakítja az elnök a hozzászólót, ahogy azt ígérte, Pavanova asszonynak adva meg a szót. Thank you. Chair, Madam High Representative, dear colleagues, while unrest Köszönöm szépen. Még az arab tavasz rámutat arra, hogy a földközi tenger térségében nagyobb és fontosabb szerepet kell vállalnunk. A második flottillára szeretnék utalni. Mindannyian er- emlékszünk az első flottilla következményeire, ahogyan ön is megemlítette, Kérdéses ön számára, hogy egy új, hasonló kezdeményezés pozitívabb eredményt hozna. Kérdésem tehát a következő. Tájékoztatná bennünket a gázai humanitárius szükségletekről, igényekről, illetve az Izrael és Egyiptom közötti határátkelőn a támogatás átengedésére vonatkozóan, illetve esetleg valamilyen pozitív javaslattal élhetne az Európai Unió részéről, amely felelősségteljesebb eredményt hozna. Köszönjük. Köszönjük szépen, Hautala asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ashton asszony egyetemben hallhatta ma azt, hogy a parlament támogatja az ön szerepét, és továbbra is azt kérjük, hogy legyen, legyen kezdeményező a közös kül- és biztonságpolitikán kapcsán. Számos kérdést hallhatott azt illetően, hogy mely eh, tagállamok blokkolják a közös erőfeszítéseinket. Én azt javasolnám, hogy most már, hogy az Európai Külügyi Szolgálat felállt és eh, felállítja a szabályait, a dokumentumokhoz, információkhoz való szabályokat, eh, jó lenne, hogy ez egy olyan egy az jól lenne, hogy ez egy olyan modern intézmény nem, amely nem titkosan foglalkozna a politikával. Jól lenne, hogy tényleg közös kül- és biztonságpolitikát alakítanánk ki. Elnök, köszönöm szépen, Hautala asszonynak Van Dalen úr következik. Láthatjuk a közel-keleten, hogy óriási fenyegetések láthatólag, strukturális lemaradás van, diszkriminálják bizonyos iszlám országban a keresztényeket az eh, iraki keresztény közösség megfeleződött, Egyiptomban ugyanez fog történni. A koptok eh, közösségét támadják, minden nap incidensek érik őket, eh, és a templomba járást is nehezítik. Februárban itt az Európai Parlamentben találkoztunk koptokkal, és ők abszolút a segítségünket kérnék. Szeretnék egy javaslatot tenni önnek, Aston asszony. Kérem, legyen a koptok helyzete prioritás önök számára, állítsuk meg a diszkriminációt. Ezen kívül megpróbáltunk már januárban egy európai ö, ö, stratégiát kidolgozni a ö, vallások megvédésére. Az elnök megszakítja Fandalen urat és Figurédo asszonynak adja meg a szót. Parancsoljon, kollégina. Obrigada, Sr. Presidente. As políticas externa e de segurança e defesa da União Europeia são sobretudo políticas... Köszönöm szépen a közös európai védelmi és biztonsági politika az, az Európai Unió geopolitikai céljait szolgálja, ez megfelel mindannak, amit az USA is szeretne. És ami lemarad, az az együttműködés és a segítségnyújtás. Úgy gondolom, hogy Afganisztánban, Palesztinában, Líbiában katasztrofális dolgokat láthatunk. Egy olyan politikánk van, amelyel kettős mércével mérünk, az Európai Unió, európai vállalatok, a fegyvervállalatok, fegyverkész, fegyvergyártók érdekeit védjük, és később ezeket a fegyvereket majd arra használják, hogy a szomszédos országokat elnyomják központi kérdést kell megválaszolni a vitában, mégpedig azt, hogy tudunk-e egyeteműen felszólalni a fegyver kivitel ellen. Megszakították a felszólalót. Megszakítja az elnök Figueredo asszonyt is, és Paska úrnak adja meg a szót. Köszönöm. Ashton asszony, mindannyian jól tudjuk és értjük, hogy miután hivatalba lépett, nem volt várható, hogy a válság helyzetekben biztonság politikai fellépést vezessen. De biztos vagyok abban, hogy ezek a területeken képes tárgyalásokat vezetni, ahol a politikai ráhatása az Európai Uniónak hasznos lehet. Az egyik az unió fontos, az unió számára fontos eh, kérdés, ahol kerekasztal megoldásra van szükség, az nem más, mint Ciprus, ahol a török uh, hadsereg továbbra is uh, uh, uram alatt tartja a sziget egy részét. Az Európai Uniónak fel kell lépni ezzel ellen. Úgy vélem, hogy mivel ez egy olyan kérdés, amely közvetlenül érinti az Európai Uniót, a lehetőségeit ki kell használnia. Köszönjük, Páska úr, mondja az elnök. A kül- és biztonságpolitika eh, egy szuverén állam eh, alapját adja, a supranacionális eh, hatósághoz átadni ezt. A tagállamok között alapvető kérdések semmi bevételét jelenti, Itt tehát a nemzetállamok már nem szuverén államok. Az uniós politika, amely az európai háborúk elkerülésére irányuló, teljesen elfogadható és támogatható, de ehhez a szuverén tagállamokon keresztül is vezetne út. agresszív eh, háborúkról van szó, amelyek eh, nem érdekelje az európai országoknak, ezeket el kell kerülni, de a háttérbeli agitáció és hipokritikus kétszínű eh, fellépés szavak semmire sem vezetnek. El kell kerülnünk azt, hogy a migráns harmadik országbeliek, harmadik világbeliek Európát el bizonyék, azt hiszem megszakítja közben az elnök bronzúrat, és úrnak adja a szót. Grazie, Presidente. Eh, io volevo intervenire. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, mert köszönetet szeretnék mondani Ashton bárónőnek a ma reggeli beszámolóért. Szeretném elmondani a bárónőnek, hogy sajnos az európai közvéleményben az Európai Unió jelenléte igazából nem kellő mértékű, és nem körvonalazódik a külpolitika, az Európai Uniós külpolitika, erre már sokan utaltak. Ez egy olyan politikai terület, amely még gyermekcipőben jár. Nézzük meg, hogy mi történik jelenleg a világban. Nem hiányozhatunk az Asrafi táborból. Itt mérettetik meg a külpolitika, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása. Fontos tehát, hogy fellépjünk. Ugyanez a helyzet Szíriával kapcsolatban, hiszen nagyon súlyos helyzetben van ez az ország, és a, meg kell oldani az emberi jogi kérdéseket, és itt felbeszakítják a felszólalót. Elnök, Zála úr kapja meg a szót. Thank you, Chairman. Only... Köszönöm szépen. Elnök úr, csak egy megjegyzésem lenne. Ankara nagyon aktív külügyi politikája kihívásokat és lehetőséget is tartogat az európai külügyi politika számára. Tisztelt főképviselő asszony, úgy vélem, hogy intézményesített párbeszédet kell kialakítani a fő stratégiai kérdésekben, mint például az energia, biztonság, a kaukázus, nyugat-balkán stabilitása, Irak, illetve a közel-keleti demokratikus folyamatok. Törökország nagyon konstruktív szerepet játszhat abban, hogy az EU-nak segítsen konszolidálni a közel-keleti demokratikus folyamatokat. Ugyanakkor egy ilyenfajta párbeszéd ki kell, hogy egészítse Törökország csatlakozási útvonalát. Eh, Köszönjük a spontán hozzászólások köre ezzel lezáró, tíz ember kapott szót, tizennégyen nem kaptak szót, elnézést kérek tőlük, de meg kell, hogy értsék, hogy nem csak ők frusztráltak, hanem mi is, de egyszerűen nincs több időnk. Most pedig Albertini úrnak adom meg a szót, aki kettő, azaz kettő percet kap, parancsoljon Albertini úr. Elnök úr. Az első beszédemben négy percem volt, de csak kettőt beszéltem. A megspórolt két percet most használhatom? Nos, Albertini úr, valóban igaza van, csak két percet használt fel a négyből. Ha négy perce volt és csak kettőt beszélt, akkor nem, mondja Albertini úr, nem. Először négy percen volt, de csak két percet beszéltem, szeretném. Az elnök mondja, sajnálom, négy perce volt, összesen kettőt beszélt az elején, kettőt beszélt a végén. Rugalmas leszek, megmondom. Szeretném, hogyha hallanák, amit ön mond, és majd este azt mondja. Senki sem fogja végighallgatni. Hat percen volt, elnök úr, hat, négy plusz kettő. Akkor nem fogok hozzászólni, két percben nem lehet ilyen témában. Sajnálom, hogy nem halljuk Albertinőt Galtieri úr két percben. Nem hallom mikrofon nélkül. Oigo, señor de Rosa. De Rosa urat nem hallottam mikrofon nélkül. No le oigo, no, fun, no, no funciona, ahora sí funciona su altavoz. ¿Puede decirme? The mic, microphone. Soha nem működik a mikrofon. Albertin úr két percét esetleg megkaphatnám én? Gualtieri por dos minutos. Sajnos nem, Gátyéri úr két percre abszolút parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nos, Albertini elnök úrnak igaza van. Összesen hat perce van az előadóknak, Négy az elején és kettő a végén. Tehát megkaphatta volna a négy percét kettő megspóroltat, és a kettőt, ami járt. Na mindegy. Visszatérve tehát a vitához, azt hiszem, hogy ez fontos eh, érdemi vita volt, jól mutatta, hogy a parlament eh, igen komoly, parlamentben igen komoly konszenzus van ez ügyben, és egy olyan európai külszolgálatra vágyunk, amely hatékony, eh, nyan lép fel az unió határain kívül az európai külpolitikának megvannak a korlátai, de hallottunk olyan javaslatokat, olyan kiváló javaslatokat, amelyek úgy vélem, hogy javíthatják a helyzetet, és stratégiai partneri viszonyt hozhatnak létre annak érdekében, hogy a biztonság és politika terén valóban hitelessé váljon Európa. Ez nem csak egy vágyálom, hanem egy alapvető szükséglet, alap alapvető fontosságúnak tartom, hogy Európa kiteljesítse eh, a potenciáját a biztonság és védelempolitika terén is. Ehhez azonban megfelelő szándékra eh, van szükség, és egy megfelelő külszolgálatra, amely megfelelő forrásokkal pénz és egyéb forrásokkal rendelkezik. A parlament közi együttműködés elősegítheti ezt. Az egyik pont, amelyre többen utaltak, az az, hogy a szerződés által felkínált lehetőségekkel éljünk. A 44-es cikkben például a Lisszaboni szerződés lehetővé teszi, hogy az unió keretén belül a tagállamokhoz utaljunk bizonyos missziókat, felépéseket. Ez nem újra nacionalizálása a közös politikának, egyáltalán nem, hanem a hatékonyabb fellépést szolgálja. Köszönöm, a főképviselő asszonynak, hogy ilyen komoly erőfeszítéseket eh, tesz ezen a téren. Európa komoly hatalom, és eh, megfelelő felelősséget kell vállalni a külpolitikában. Köszönjük, Galtieri úr! Albertini úr, elnézést kérek, elnézést kérek, eh, most már értem a helyzetet. Négy plusz két perce volt, három percet beszélt az elején. A tehát egy percet megsporolt, három percet kap Albertini úr, és rugalmas leszek. Megpróbálom három percben elmondani a mondandómat. A külügyi bizottság meghallgatása során Ashton asszony kapott egy kérdést. Amikor kissinger kritizálták az Egyesült Államok elszigetelő politikája miatt az Európai Unióval szemben, akkor azt mondta, ugye, hogy nincs egyetlen egy e, ember, egy konkrét személy, egy telefonszám, akivel felvettem a kapcsolatot, nincs külpolitikai képviselő Európában. Most azonban van ilyen telefonszám, és az akkori nagyon brit válasz az volt, hogy ha főképviselőnek és alelnöknek hívnak is, és nem külügyminiszternek, akkor is van egy ilyen telefonszám. Azonban a gép azt mondja be, hogy ha a francia álláspontot akarja hallani, akkor nyomja meg az egyes gombot, ha a spanyolt, akkor a kettes gombot. Nos, hát ez az üzenet, tisztelt Ashton asszony. Hogyha meghallgatja azt, amit mi mondunk, akkor hangosabban szólalhat fel, hiszen az európai politikát támogatjuk, nem csak az európai tagállamok politikáit, amelyre a tanácsnak reagálnia kell. Szeretnék egy harmadik helyet önnek, ez pedig a pódium mögött van ez a hely, hiszen a tanácsbizottság és a parlament képviselő és a külpolitika területén legitim képviselője, és az európai állampolgárok ellenőrzési szerepet töltenek be, ezért ezt a párbeszédet meg kell erősíteni. Segítünk ennek öbben, ennek ön, ebben önnek, tisztelt Ashton asszony. Tiene la palabra por dos minutos la señora. Köszönjük, most pedig Maria Muniz de Urquizának adom meg kettő percre a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Az Ashrafi táborral kapcsolatban nem tehetünk mást, mint hogy az emberi jogi visszaélések ellen felemeljük a szavunkat, elítéljük ezeket az atrocitásokat, de nem szabad a, ezt összekeverni azzal, hogy az Asraf tábor beli mozgalmat politikailag támogatjuk. Egy demokratikus mozgalomról van szó, Iránban, és a, a politikai támogatás nem ugyanaz, tehát az ellenzék politikai támogatása nem ugyanaz, mint az emberi jogok lába tiprásának elítélése. Remélem, hogy a főképviselő asszony valóban kivizsgálja azt, hogy az Asrafi táborban milyen visszaélésekre, milyen ember jogsértésekre került sor. A jelentésemmel kapcsolatban, Mesten asszony, szeretném felhívni az ön figyelmét a hatos számú bekezdésre, amely egy a fehér könyve eh, elfogadását sürgeti, azzal kapcsolatban, hogy az Európa 2020-as stratégia tükrében hogyan vállalhat nagyobb szerepet az Európai Unió, hogyan képviseltetheti magát jobban a nemzetközi eh, szervezetekben. Sajnálatomat kell kifejeznem azzal kapcsolatban, hogy az Európai Parlamentben ülők politikai okokból megakadályozták azt, hogy konkrétan megemlítsük azt az alapítványt, az alternatívák a alapítványt, amely nélkül nem készülhetett volna a jelentésem. Köszönöm a kollégák együttműködését, remélem, hogy ez a jelentés új lendületet adhat majd az Európai Unió szerepének nemzetközi szervezetekben. Köszönjük Stevenson úrnak, hadd mondjam el, hogy e vitával kapcsolatban mielőtt átvettem az elnöklést, eldöntöttük, hogy kék kártyák használatára nem lesz lehetőség annak érdekében, hogy mindenki megkaphassa a szót, és végére érhessünk a vitának. Végül, de nem utolsó sorban a kedves Eston Báronőnek adom meg a szót, aki összefoglalhatja a vitát. Hosszú vita volt, sok mindenre kell kitérnie. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy tényleg áttekintő votát tartottunk. És nagyon örülök annak, hogy innen beszélhetek, hiszen ez a két hely közötti hely. Örülök annak, hogy Albertani úr és a többi jelentéskészítő is foglalkoztak a kérdésekkel, és egy nagyon hasznos jelentést hoztak létre, és felhívták a figyelmet az európai tevékenységre. Elnök úr, két dolgot szeretnék kiemelni. Van egy nagyon erős, egységes külpolitikai pozíciónk számos kérdésben, az emberi jogokkal kapcsolatban egészen a közel-keleti helyzetig Szerbia-Bosznia kérdésében, vagy akár az afrikai megközelítésünk kérdésében és, és remélhetőleg itt az ugandai kérdésekre ki tudunk térni. A 27 külügyminiszterrel együttműködtünk, és én szeretnék neki köszönetet mondani nekik, hiszen úgy érzem, hogy egyre inkább koherenciát tudunk elérni, de sokkal többet kell még tennünk, de ne becsüljük alá mindazt, amit már ezedáig is elértünk. Tehát mindenképpen köszönettel tartozok nekik is, és az, hogy ők gyakran mindannyiak nevében is beszél, beszélnek. Nem látjuk minden ott a világon, a külügyminiszterek a világ különböző részein ott vannak, és a saját nevükben, illetve az Európai Unió nevében is felszólalnak. Ez nagyon fontos aspektus. Ezen kívül szinte mindig az elsők vagyunk, akik nyilatkozatot teszünk, akkor, ha valami történik. Az én hivatalom volt az első, amely egy nem hivatalos dokumentumot adott ki a Szíriával szembeni szankciókat illetően. Ez nem mindig jelenik meg az Európai Unió sajtójában, de mi vagyunk az elsők, akik nyilatkozatot tesznek, és, és több százat teszünk, hogy rámutassunk a lényegre. És ez a konzisztencia nagyon fontos tényező, és ez felmerült a mai vitában is. A vita során a világ bizonyos részeire koncentráltunk, de a további ö, viták során koncentrálunk a további kérdésekre és ezekkel is foglalkoznunk kell. Franka úr beszélt arról, mi történt, mi történt Kubában a hétvégén Szotó úrral, erről is több információt kell bekérnünk, hiszen ez is egy olyan terület, amely nagyon fontos számunkra. Mások beszéltek Gázáról, és arról, hogy biztosítani kell az, hogy a segítség, a segély elér oda, támogatni kell a gázaiakat, ezt meg is tesszük, de növelni kell a párbeszédet itt. A hegyi Karabakh területén, Azerbajdzsán, Örményország, kérdése is felmerült, mindkettőjükkel kapcsolatban állunk, és támogatjuk azt, amit Franciaország tesz. Albániában és tárgyalunk a miniszterelnök, illetve az ellenzékkel is, hogy a párbeszéd beinduljon, és Afrika területében két országot említettem, de még sokkal többet említhetnék, megnézhetjük azt is, amit történik Szudánban, és Dél-Szudán esetét is meg kell vizsgálni, illetve Ukrajna is megemlítésre került. Tehát nagyon sok dolgunk van, és folytatnunk kell ezt. Tehát nagyon fontos mindez. Engedjék meg, hogy néhány mítoszt eloszlassak. Én nem szeretnék azt, hogyha a biztonsági tanácsban lenne helyünk, én azt szeretném, hogyha ez közülésében lenne helyünk, senki nem ellenezte ezt, és nagyon sok munka áll előttünk, és köszönettel tartozok mindenkinek, aki segített. Most már sokkal erősebb így a hangunk. Nem kell a bizonyos dolgokkal foglalkoznunk. Líbiában mindenképpen segítséget nyújtottunk, 50 ezer embernek nyújtottunk lakatást, Amit mondtam korábban, az az volt, hogy hatékonyan és gyorsan kell fellépni, és aki gyorsan fel tud lépni, annak kellett fellépni a delegációkkal kapcsolatban. Én mindenképpen erősíteni kívánom a delegációkat Bengáziban vagy Irakban is, de nem szabad elfeledkezni a többi országról, és a legszegényebb emberek számára próbálunk segíteni, és úgy gondolom, hogy ezt is látnunk kell. Amit tennünk, amit tehetünk az az, hogy támogatjuk a különböző országokat a világ, világszerte. Végezetül elmondhatom, hogy nincs ilyen ambícióban, készek leszünk elvégezni a munkát, erősítjük mindazt, amit eddig is megtettünk, mégpedig úgy, hogy a 27 európai tagállamot magunk mellé állítjuk, néha vezető szerepet vállalna, vállalva, néha ösztönözve, és remélhetőleg, hogy ez sikeres lesz. Köszönöm. Signora Ashton. Köszönjük, Ashton asszony, a válaszát. Kedves kollégák, köszönhetően az önök együttműködésének sikerült eh, elkerülni azt a borzasztó helyzetet, amikor eh, az utolsó percekben már gyülekeznek a szavazásra kollégák, és senkit nem lehet hallani. Köszönöm mindenkinek, akik hozzászóltak a vitában, és akik lehetővé tették, hogy időben lezárjuk ezt a fontos vitát. Remélem megértik, hogy amikor elvettem önöktől a szót, a mikrofon, mert túllépték a hozzászólási időt, akkor azt azért tettem, hogy a vita rendjét megtartsam, és időben befejezhessük ezt. Most három percre felfüggesztjük az ülést, mielőtt az eredetileg tervezett eh, időben fél egykor elkezdjük a szavazást.